Right, could everybody... Rendben, kérem mindenki foglaljon helyet. Épp elég időt adtunk önöknek, hogy visszazökkenjenek a munkába. Mindenkinek először is boldog új évet kívánok, akinek eddig nem tudtam elmondani azoknak is. És kezdjük az első naprendi pontunkkal, mely az elfogadása a napirendnek. Van-e ellenvetés napirendel kapcsolatban? Úgy látom, nincs. Elfogadtuk. Aztán a következő, az május 3 4 ülés jegyzőkönyvének elfogadása, valamint a júni 14-i, júni 21-i, október 4 és november 8-i ülések, tavalyi ülések jegyzőkönyvének elfogadását. Elfogadjuk-e ezeket? Körbeadtuk. Köszönöm. Akkor most elkezdhetjük a lényegi dolgokkal való foglalkozást, az innovatív pénzügyi eszközökkel globális szinten való tevékenységekről szóló meghallgatást. Semeta úr tartja a megnyitó előadást, és ezt követően eszmecserét tartunk. És aztán szakértők szólnak hozzá, és aztán megint lesz eszmecsere. Mivel már eleve csúszásban vagyunk, nem is szaporítanám tovább a szót, hanem megadnám azt Semeta úrnak. Nem olyan régóta járt körünkben, örülünk, hogy megint eljött. Köszönöm. Én is mindenkinek boldog új évet kívánok, akiknek még nem tudtam elmondani. Tisztelt képviselők! Szeretném az Ekon szakbizottságnak és Bózászonynak meghívni, megköszönni, hogy meghívtak erre a meghallgatásra az innovatív pénzügyi finanszírozás címével. Múlt évben hosszú kutatás után a modern finanszírozási eszközök és fiskális konszolidáció, piaci konszolidáció és a változás címmel indított közvitá. a bizottság. Ezt követően áprilisban egy munkadokumentumot bocsátottunk ki, amely meghatározza a következő idők teljel kérdésében. Az elemzés azt mutatja, hogy kettős a, a, be, a, market, a piaci stabilitás növekedése és a bevételek növekedése is javulhat, hogyha a pénzügyi szektor kockázati területét módosítjuk, és a CO2 kibocsátást csökkenteni kívánjuk. Három dologra szeretnék koncentrálni a jelentés alapján, a pénzügyi szektor adózása, a széndiokszid adózása és az euró kötvények témája. Először beszéljek a pénzügyi ágazat adózásáról. E területen a bizottság célja a következőkben foglalható össze. Először is biztosítani akarjuk azt, hogy a pénzügyi ágazat méltányos módon hozzájárul a közpénzekhez, a, a államháztartásokhoz. Másodszorban ki kell egészítsük a pénzügyi szabályozást a társadalom érdekében, anélkül, hogy alásnánk az Európai Unió versenyképességét. Harmadik cél, el kell feg, kerüljük azt, hogy egyfajta mozaikja alakuljon ki az egyes tagállami adóknak, amely aztán akadályt gördít az egységes piac erősítés elé. Előzetes elemzések után a bizottság egy két, egy két oldalú megközelítést alakított ki a pénzügyi ágazat megadóztatására, ez a 2010-es kommunikében szerepel így. A pénzügyi tevékenységek adója ígéretes opciónak tűnik az Európai Unión belül, biztosíthatja azt, hogy a pénzügyi ágazat méltányosan adóztassék, és a meg, meg, megfelelő bevételeket hozza. Ugyanakkor nagyobb stabilitást is hozhat a pénzügyi piacokon, hogyha a profitokat és a jövedelmeket, valamint a prémiumokat megadóztatjuk, különösen akkor, hogyha azok nagy kockázatvállalásból adódnak. Az IMF is javasolta ezt, valamint az a, a szakértők jelentős része és a legígéretesebb eszközként irányozza ezt elő. Az FHC bevétele attól függ, hogyan tervezzük meg, és hogyan kapcsolódik össze a pénzügyi ágazat szabályozásának többi részével. A várt bevételt nagyon nagy körültekintéssel kell megbecsülnünk. A legmagasabb szintje 5% lehet, ami 25 milliárd euróra rúghat a 27 tagállamra vetítve. Elemzésünk arra is rámutatott, hogy annak valószínűsége, hogy a, a fogyasztó fizessék meg mindennek a terhét, sokkal kisebb az FAT esetén, és a pénzügyi ágazat maga viselni ennek terhét. Ami az EU pénzügyi intézet, intézmények versenyképességére vonatkozó kockázatot illeti, a az FAT erre való hatását mérlegelnünk kell, annak érdekében, hogy az adó bevezetésének előnyei nagyobbak legyenek, mint a hátrányai. Az előzetes felmérések azt mutatják, hogy a versenyképesség kockázata alacsonyabb volna az EU szintű FAT esetén, mintha FTT-t eh, vezetnénk be, mert a banki szolgáltatásokat nehezebb kivinni az, az EU-ból, mint az egyéb szolgáltatásokat. Globális szinten a bizottság támogatja a további vizsgálatot, és illetve a pénzügyi tranzakciós adó lehetőségének további mérlegelését. A, francia, a G20 a francia elnökségben működünk együtt annak érdekében, hogy a legfontosabb nemzeti partnerekkel megállapodásra jussunk. Én személyesen is felvetettem ezt az ügyet Washingtonban, decemberben a, a, az amerikai pénzügyminisztériummal szemben, és az amerikai partner készséges csapatotkozott abban, abban, hogy együtt működjön velünk a hatástanulmányok telében. Tekintettel arra, hogy potenciálisan nagy bevételeket hozhat az FTTI, ez egy vonzó globális finanszírozási megoldásnak tűnhet. Ha globálisan vezetnénk be 0,1%-os mértékkel, akkor az adójövedelmek, adójövedelmek 60 milliárd euróra rúghatnak. De ennek a tízszeresét is becslik egyes tanulmányok, hogyha a derivatív ügyleteket is bevesszük ebbe a körbe, bár a bizottság szerint ezek az utóbbi számadatok azért eléggé bizonytalanok. 2011-ben a bizottság szolgáltai hatástanulmányt végeznek a kumulatív hatásokról, az új szabályok a pénzügyi intézményekre való hatásairól, beleértve itt a, a, a banklevét és az adókat is. Hol állunk most a hatástanulmányokkal? Jelenleg a jelenlegi ágazati adó és empirikus tanulmányok eredményei érkeztek be. Ennek alapján fogjuk értékelni a potenciális piaci reakciókat az adóra vonatkozóan, illetve a relokáció kockázatát ennek betudhatóan. Külső intézmények, például a Nemzetközi Külső Elszámolások Bankja, a nem Európai Központi Bank és külső szakértők bevonása is folyamatban van e adatgyűjtés fázisában vagyunk, és ennek alapján fogunk modelleket készíteni. A potenciális modellek, amelyek a pénzügyi ágazatok adójának a tőkeköltségekre és a növekedésre, mint a kockázatvállalása vanó mértékét mérik fel, folyamatban vannak. Az egyes bizottsági szolgálatok szorosan együttműködnek ezen modellezés és ö, folyamatban. Az egyes opciók ö, elemzésében az Európai Unió szintű FTT-t elemezzük csak, és tovább elemezzük a relokáció kockázatát. Ugyanez érvényes az FAT-re vonatkozóan is. Persze elemezzük az alap, a baseline forgatókönyvet is, mivel nagyon sok szabályozás törek vonatkozik a pénzügyi ágazatra, például a, a javadalmazási és a tőke megfelelési mutatókra vonatkozó módosítások is Mindezeket együttesen kell figyelembe venni azon szakpolitikai eh, kezdeményezések kialakításokor, amelyek a pénzügyi ágazat adózására vonatkoznak. Hadd folytassam a Podimata jelentés másik témájával, a széndiokszid kibocsátás adójával. Üdvözlöm támogatásukat, mely az energia eh, adózási irányelv fölülvizsgálatára törekszik, amely újraírja az energiatermékekre vonatkozó adók meghatározásának mikéntjét. Az irányelv módosítása két fő cél tűzött ki. Egyrészt rétkehoznunk egy Európai Uniós keretet a CO2 adózásra az Európai Uniós csererendszerrel kapcsolatban, másrészt észszerűbbé kell, kell tennünk az energia tartalom alapján az adózást, hogy az egyes energiaforrások közötti torzításokat elkerüljük. Az, a bizottság most finomítja a hatástanulmány eredményeit, valamint az új irányelvre vonatkozó javaslaton dolgozik. Formálisan is beterjesztek nem sokára egy ö, ajánlást, mely alapján a tagállamokkal elkezdődhet az eszmecsere ezen fontos kérdésekben. Gazdasági lehetőséget érzékelek itt, az irányelv módosításában, a zöld energia adózásának módosítása az új iparágak erősítéséhez vezethet, és az innovációt segítheti a tagállamoknak. A szerkezetváltásra is lehetőséget nyújt, olyan adórendszer vezetnek be, amely gazdasági növekedést és munkahelyek teremtését is lehetővé teszi. Ennek révén pedig a munka túlzott adóztatását is elkerülhetjük, amely végső soron költségesebb volna gazdasági szempontból. Az ECON szakbizottság a adómódosításokról is fog tárgyalni. Az ITS vállalatok hitelezésének lehetősége révén lehet a széndiokszid szivárgás kockázatát csökkenteni. 2010 májusában a bizottság egy kommunikét terjesztett be, mely a jelenlegi helyzetben alkalmazott intézkedéseket értékeli. Ugyanakkor tovább kell figyelnünk a carbon leakage kockázatát az egyes importok tekintetében az ETS-szel kapcsolatban. A Podimates jelentés utal arra a gondolatra is, hogy egy széndiokszid kiegészítő adót lehetne beterjeszteni, amely az import és a hazai termelés közötti egyenlő elbánás elvét követné. A bizottság nem vizsgálta tovább ezt a lehetőséget, mert nagyon jelentős adminisztratív terheket róna a vállalatokra ennek bevezetése, mert egy nagyon résztes széljelentési rendszert követelne meg a vállalatoktól. Ugyanakkor azzal a hátrányal is járna, hogy végül a magánfogyasztók fizetnék meg ennek az árát. És ez nem feltétlenül szolgálná azt a célt, mi szerint az egész láncon belül szeretnénk viselkedés vagy magatartási módosulásokat elérni a fogyasztók körébe. Az euró kötvényekkel szeretném zárni néhány megjegyzés révén. Hagy tisztázom először is a terminológiát. Nem az Európai Uniós projekt kötvényekről beszélek, amelyekről Barózó elnök beszélt az Európai Unió értékelő beszédében. Az EU költségvetési ö, áttekintése azokról a kötvényekről szól, amelyeket magánvállalatok bocsátanak ki na, a nagy infrastruktúrális projektekre. Ezeket támogathatja az EU az egyes intézmények, pénzügyi intézmények bekapcsolása, valamint a magánbefektetők bevonása révén. De nem erről beszélnék, hanem azon euró kötvényekről, amelyek az egyes állam hitelek poolingjából adódó módszertan. Nagyon érdekes felvetés, azonban további kérdéseket vet fel. Jelenleg nem tűnik azonban nem tűnnek ezek elég éretnek ahhoz, hogy ezekről vitázzunk. Az európai stabilitási eszköz és a mechanizmus létrejött, mely lehetővé tette a tagállami, az eurozóna államoknak a hitelezést az Euro IMF programon belül. A decemberi tanácsi konklúziónak megfelelően egy állandó válságeszköz felállításának folyamata elindult, és ez egy korlátozott szerződés módosítást is igényel. Biztos vagyok abban, hogy a mai meghallgatás jelentős hozzájárulást tesz e témához is, meg a többi innovatív finanszírozási témához is. Mindezekre támaszkodva lehet finomítani e kérdés elemzéséből származó eredményeinket, szakértőink szívesen járulnak hozzá az ebből ö, származó közvitához ezért is várom hogy érdeklődéssel a most következő eszmecserét. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, hogy ennyire tömör volt, és így egy kicsit visszanyertünk valamennyit az elvesztett időből. Podimáta asszony kért szót. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, Sharon, köszönöm biztos úr, Mindenkinek nagyon boldog, eredményes új évet kívánok. Most pedig görögül folytatnám, biztos úr, ha megengedi. Néhány kérdést fogok feltenni önnek. Először is az adózást illetően, a pénzügyi szektorban bevezetendő adókat illetően, aztán a széndiokszid adót illetően. Ami a pénzügyi tevékenységi adót illeti, el kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben egyetértek ezzel, és úgy gondolom, hogy a kollégáknak a nagy többsége egyetért azokkal a célokkal, amelyeket leírt, mi szerint szeretné szolgálni az Európai Uniót, és ezt az utat kívánja követni. Ön azt mondta, hogy először is a pénzügyi szektornak igazságos módon kell lejárnia, Másodszorban, amit hangsúlyozott ön is, hogy a pénzügyi területen bevezetendő adó ki kell, hogy egészítse a pénzügyi szektor átszervezését. Ön természetesen üde, utalt arra, hogy az úgynevezett double dividend megjelenik, a kettős osztalék. Természetesen úgy akarjuk ezt bevezetni, hogy az európai gazdaság versenyképessége ne sérüljön, és harmadsorban megpróbáljuk, hogy a külső piacok elérése elé ne gördítsünk akadályokat. Én a második pontra szeretnék utalni, nevezetesen a pénzügyi szektor megazdóztatása, mint kiegészítő eszköz annak érdekében, hogy a lehető legjobb módon átszervezzük a pénzügyi rendszereket Európában. Szeretném a következő kérdést feltenni. Ez az adó, ami a profitra vetnek ki, az úgynevezett Financial Activity Tax. Hagy mondjam el ezzel kapcsolatban, hogy természetesen európai szinten nincsen ilyen eszközünk még, ezt már elmondtuk nyáron is, és nyáron ezzel kapcsolatban megjelent, megjelent egy tanulmány, hogy mi lenne a legjobb megoldás, figyelembe véve a kritériumokat, amiket ma felsoroltunk. Tehát ez az úgynevezett FAT, egyértelmű véleményem szerint, hogy nem szolgálja azt a kritériumot, nevezetesen azt, hogy a pénzügyi szektorban találjunk egy kiegészítő eszközt annak érdekében, hogy átszervezzük a pénzügyi piacokat globális szinten is, természetesen. A kérdés számunkra az, hogy hogyan lehetnénk mi az Európai Unió eredményesebbek, hogyan tölthetnénk be azt a szerepet, amit globális szinten be kell töltenünk a G20-ak keretében tehát a kérdésem a következő, az úgynevezett double dividend, illetve az FAT, mint kiegészítő eszköz, amelyeket említettem is. Ezek hogy fognak működni, és nekünk megint az a benyomásunk, hogy az Európai Bizottság mintha megint előre eldöntötte volna, hogy mi lenne a legjobb megoldás, anélkül, hogy részletes tanulmányt készítettek volna, részletes hatástanulmányt, ami az úgynevezett CAT-t illeti, a szénkiegészítő adót, egyetértünk önnel, egyetértünk a kitűzött célokkal, egyetértünk az irányelvel, hogy igen, meg kell adóztatnunk az energia előállítást, és a Harmadik dolog, amit szeretnék felvetni, szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy az európai projekteket ne adóztassuk meg különösen nehéz eszközökkel, és az európai εργαλείου διαχείρισης τμήματος του δημοσίου χρέους. Και είπατε, κύριε Επίτροπε... És az eurókötvényeknek ne ez legyen a szerepe. Ön is mondta, hogy nem jött el még az ideje ennek. De véleményem szerint nincs igaza, és szerintem igenis most kell erről beszélnünk, és ezt nem csak én gondolom, nagyon sokan, akik hozzászóltak ez ügyben, akik az elmúlt időszakban felszólaltok, a Juncker úrnak, Tremont úrnak a hozzászólása a Financial Times-ban, az agytröztöknek a hozzászólása mindezt mutatja. Nyilvánvalóan, hogy ezek olyan témák, ahol nem értünk minnyáján egyet. De ön visszatérnek erre, azt mondta, hogy nincs itt az ideje annak, hogy erről beszéljünk. Hát hogy mondhatja ezt? Hogy mondhatja ezt, amikor az elmúlt időszakban ennyire elmélyült a válság Európában? és válaszokat keresünk, megoldásokat. És látszik, hogy nem tettünk még eleget. Nem elég az, amit tettünk, és mélyebben át kell vizsgálnunk a helyzetet, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság a mi szakbizottságunk kezdeményezésére a válságkezelési mechanizmust bevezette még a decemberi csúcs előtt, Nyilvánvaló, hogy az Európai Tanácsnak most lépnie kell, és egy tanulmányt kell közzétennie, ezzel kapcsolatban, az európai kötvényekkel kapcsolatban, hogy ezeket az államadóságok kezelésére hogyan lehetne felhasználni, hogyan lehetne ezt az európai adósságok csökkentésére felhasználni, hogy meggyőzhessük az európai piacokat, hogy az euróvezetben nem éljüljön tovább a válság. Nagyon szépen köszönöm. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Mivel Eni az előadó, azt hiszem jogos, hogy ő neki hosszabb időt adok, mint a képviselőknek, és vissza is térnék rögtön a biztos úrhoz, hogy válaszoljon a felvetésekre. Egyébként pedig következők kértek szót. On the Szilvi Gulár és Sven. De nyugodtan emeljék magasra a kezüket, és akkor leírjuk a neveket. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, és én is hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy személyesen boldog új évet kívánjak önnek. Ez az év bizony nagyon mozgalmas lesz, rengeteg munka vár ránk. Ezen a területen, az önök szakbizottságának a szakterületén. Tehát rátérve a kérdéseire és a megjegyzéseire, a pénzügyi tevékenységi adóra vonatkozóan tudja, hogy ebben a dokumentumban, amit a bizottság összeállított, elemeztük a, az FAT hatásait és az FTT hatásait. Több különböző opciót elemeztünk, több különböző lehetőséget elemeztünk mindkét adó nem esetében. A tranzakciós adóra vonatkozóan azt vizsgáltuk, hogy széles legyen ez az adóalap, vagy inkább szűkebb körre vonatkozzon, ami pedig a tranzakció, pénzügy, a pénzügyi tevékenységek adóját illeti, itt három lehetőséget elemeztünk ki. És a pénzügyi tevékenységek adójának a szerkezetétől függ majd az, hogy hogyan tudunk foglalkozni később, ugye a második célkitűzésünkkel, a tranzakciós adóval, hiszen kiinduló pontként így már tudjuk használni a pénzintézetek reakcióit, mennyire vállalnak kockázatokat, és így tovább. Tehát az intézmények kockázatvállaló vállalási kedve, ennek az elemzése megadja a lehetőséget, hogy a, hogy a második célkitűzésünkre is kitérjünk, amelyet ön is említett. De szerintem itt még korai lenne elkötelezni magunkat konkrétumok mellett. Tehát arra vonatkozóan, hogy hogyan fog ez az adó kinézni hiszen igaz, hogy részletes hatástanulmányra van szükség a bevezetés előtt. Ezt említettem is a bevezetőmben, az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi ezt, és alapos munkát kíván végezni. Ami pedig a pozícionálást illeti, amire rákérdezett, hát én is nagyon óvatosan fogalmaztam, ugye alaposan átolvastam az ön jelentés tervezetét, amelyben az szerepel, hogy a parlament sem szeretné azt, hogy lépjünk hatástanulmányok nélkül. Az Európai Bizottság a közleményében olyan elemzéseket használt fel, amelyek már a rendelkezésére álltak, tehát 2010. októberében ezek már készen álltak, és ezeknek az elemzéseknek, illetve adatoknak az alapján készítettük el az anyagot, és így adtunk ennek politikai irányt. De ez nem jelenti azt, hogy már előre megjósoltuk volna egy objektív hatás vizsgálatnak az eredményeit, és ezért is mondtam, hogy a különböző opciók hatásait részletesen elemezzük, tehát a pénzügyi tranzakciós adó mondjuk EU szinten bevezetve lehet egy opció, és ennek a hatásait is alaposan vizsgáljuk. Tehát én azt javasolnám még mindenkinek, hogy egy picit várjunk, várjunk, amíg a amíg a munkánkat befejezzük, és akkor az eredményekről alaposabban tudunk eszmecserét folytatni. Ilyen értelemben tehát az euró kötvényekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a projekt kötvények és a másik típus között. Az előbbi kapcsolatban a bizottság nagyon köte- világos kötelezettségvállalást tett, és javaslatokat is kidolgoz ezeknek további fejlődés fejlesztéséről, ami viszont a konkrét euró kötvényeket illeti, ez nem az én hatáskörömbe tartozó kérdés, hanem Oli Rén asztalára tartozik. Jelen pillanatban a bizottság az EU kötvényekkel foglalkozó megvalósított tanulmányt nem tervez, hanem egy átfogó válság válasz anyagot dolgoz ki először, és ez követően kerül majd ez a kérdés vizsgálatra. Elnök, Négy percünk van és kilenc hozzászólónk. Lehet, hogy később aztán tudunk az időn kicsit fogni, de azért azt is kérem, hogy mindenki röviden kérdezzen egy percben. Udo, Oli, Pavanche, Danuta, Thomas Mann, Leonardo and Lars. So I think that's everybody. Um... Azt hiszem ennyi az összes. Lajos. Mondtam én a nevét, csak Sven, Szilvi, Udo és Ole lesznek még, mielőtt visszaadjuk a szót. A biztos úrnak mindenkit kérem, hogy röviden szólaljon hozzá. Most karácsony után nagyon reménytel, hogy az FTT-ről szóló vitába bevonjuk azt is, hogy mennyire nincs fejlesztési segély olyan országokban, mint Tunézia vagy Algéria, ahol egyre nőnek az élelmiszer árok, és ahol tényleg nekünk, az EU-nak fel kell lépnünk és teljesítenünk kell az ígéreteinket. Meg kell, hogy mondjam, hogy amit a pénzügyi tranzakciós adóról hallottam. Úgy tűnik, hogy a karácsony nem lágyította meg a bizottság szívét, de ennek ellenére a hatástanulmányt üdvözöljük. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak azt vizsgálják meg, hogy hogyan adóztassanak, hanem hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy legyen egy racionális mérőeszköz a 23 milliárd az egész EU-nak, ez túlságosan kevés, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a pénzügyi szektor milyen költségeket ró a többi szektorra. Így aztán foglalkozunk kell ezzel. Ezen kívül üdvözöljük a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos munkáját és a projektkötvényekkel kapcsolatos munkáját. Az euró kötvények, ez pedig kritikus téma, és igenis beszélni kell róla, róla Oli Reinnel és a meghallgatáson. Köszönöm. No, vraiment rapidement, merci, monsieur le commissaire. Nagyon gyorsan köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen Köszönöm a munkáját, szerintem nagyon bátran lépett fel bizonyos területeken, de szeretnénk, hogyha még ennél is bátrabb lenne, mert őszintén szóval van valami, engem, van valami, ami engem nagyon zavar. Az Európai Bizottságnak van meg a kizárólagos kezdeményezési joga, és ezért a tanács előtt kell, hogy járjanak. Hogyha mindig a tanácsra hivatkozik, és a tanácsra reagál, akkor tulajdonképpen körbe-körbe haladunk, a rókafogta csuka esete áll fenn az eurókötvények esetében is, az adósság refinanszírozása esetében is. Ezt a két témát szerintem kezeljük külön. Én a jókormányzás témájának az előadója vagyok. A szankciókról szerintem az Európai Parlamentben is vitázni kell, nem csak a parlamenten kívül. Nagyon furcsa lenne, hogyha mondjuk csak a médiában, az újságokban vitatnánk meg ezt a témát. és mondjuk Merkel asszony és a többiek megtárgyalná a témát, de az orvai parlamentet meg kihagynák belőle. Úgyhogy mi számítunk önre ezzel kapcsolatban, és szeretném önt arra kérni, hogy járjon az élen. Udo. Köszönöm, Sera. Biztos úr, nem értem azt a mérleget, amelyet a pénzügyi tevékenységek adója és a pénzügyi tranzakciós adók között vont. Nekem nem világos, hogyan jutott erre az értékelésre a két adónemmel kapcsolatban. Nekem egyszerűen nem értelmezhető ez az okfejtés, mert a pénzügyi tevékenységek adója én ezt ő maga mondta, itt lényeges tényező a pénzügyi intézmények vezetőinek jövedelmezése és bónuszai. Ez így rendben is van, míg a tranzakciós adónál az az előny állna elő, hogy azokat adózták meg, akik nagy gyakorlat, nagy gyakorisággal végeznek tranzakciókat. Ugyanakkor nem érthető, hogy hogyan őrizzük meg az, az Európában azokat a bankokat, intézményeket, amelyeknek sok sok fiók ágazatuk van, és meg közel állnak a fogyasztóhoz, és a, a középvállalatokat, a, a, a, az állampolgarokat tudják hitelekkel ellátni. Miért volna hasznos ezeket a, a bankokat megadóztatni? Meg még azokat adóztatnánk meg, amelyek instabilitást hoznak a, a, a piacra, és amelyek nagy kockázatot vállalnak, és nem látható, hogy pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak, miért nem azokat adóztatjuk meg. Tehát nekem az ön által folytatott okfejtés ezen mérlegelés alapján nem értelmezhető. Ale. Thank you. Ale. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy bele kell gondolnunk, hogy pontosan mi is a célja ennek az adóztatási rendszernek. Ez egy fenntartató adórendszer lesz? Például a széndiokszid adózás esetében természetesen csökkenteni akarjuk az évek során, különben nagyon furcsa lenne. Ezen kívül ez nem szabadna, hogy a versenyképességet és a piacot akadályozza mind ezeknek a teszteknek hatékonynak kell lennie, de hát ezért tenni is kell valamit. Ön az európai adózás szakértője. Ön melyik intézkedést rangsorolna az első helyre, hogyha rangsorolnia kellene ezeket az intézkedéseket? legalább ebben a szakbizottságban halljuk már meg azt, hogy ön személy szerint mit preferál a pénzügyi tevékenységi adót, a tranzakciós adót, vagy a széndiokszid adót? Én nem gondolom, hogy a több adó megoldja Európa problémáját. Ön mit gondol? Köszönöm. Biztos úr. Hát, rendben. Valószínűleg az utolsó kérdésre adandó válaszsal kezdem majd. Először is azt mondjam el, hogy a pénzügyi szektor megadóztatása és a szénadó két külön terület, két külön dologra vonatkozik, más a tárgya, más a célja, ami a széndiokszidra kibocsátásra kivetett adót illeti, mi szeretnénk átrendezni az energiaerőforrások piacát, a jelenleg létező struktúrákat, és szeretnénk egyre energiahatékonyabbak lenni. Fel akarjuk számolni a belső piac hatékony működését akadályozó akadályokat. Tehát ez a célja, hogy ösztönzőket teremtsünk az energiahatékonyságra. Ezt a célkitűzést mindenki figyelembe veszi az energiapolitikában. Természetesen, hogyha vannak olyan piaci eszközök, amelyek javíthatják még az energiahatékonyságot, akkor ezeket használni kell, ez a helyes út. Nem sokára a végső fázisba érünk, és konkrét javaslatot teszünk, ami a pénzügyi szektor megadóztatását illeti. Személy szerint egyértelmű a kérdés számomra. Adózási szempontból mindnyáján tudjuk, hogy a pénzügyi szektor gyakorlatilag mentes az áfától. Én úgy gondolom, hogy az egyik intézkedés, amit majd javaslunk, ki kell, hogy kompenzálja ezt a hiányt a pénzügyi szektorban. Az információk alapján, amit eddig gyűjtöttünk, amit eddig elemeztünk, európai szinten jobb megoldásnak tűnik a pénzügyi tevékenységi adó. Ezt egyébként egyértelműen kimondtuk a közleményünkben, de természetesen mielőtt a végső döntést meghozzuk, Mielőtt konkrét jogalkotásra kerül sor ezen a területen, minden egyes opciót meg kell vizsgálnunk, beleértve a tranzakciós adó lehetőségét Európai Unió szinten. A jelenlegi információink, de nem csak a sajátjaink, hanem külső tanulmányok is, például az osztrák tanulmány is, amit hallani fognak itt ma, egy nagyon komoly problémát vett fel, nevezetesen, hogy mi történik a relokáció esetében a tranzakciós adóval. Modellezni kell a pénzügyi intézeteknek a lehetséges viselkedési mintáit, és hát ezzel foglalkozik jelenleg a szolgálatom. Várjuk meg az eredményét ennek az elemzésnek, és majd utána teszünk konkrét javaslatokat ezen a területen. Ami azt jelenti, hogy előfutárok vagyunk, vagy a sor végén kullogunk az adózás területén. Minden bizottsági dokumentum mostanában magába foglal adó ügyeket is. Tulajdonképpen nagyon gyorsan haladunk előre az adózás területén. Természetesen az adóval kapcsolatos döntéseket nem lehet egy nap, egy hét, két hét alatt meghozni. Ezek nagyon összetett ügyek. Több millió ember életét érintik. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, de figyelembe véve a terveinket, amiről én beszámoltam akkor, amikor hivatalba léptem, jelenleg minden ehhez kapcsolódó javaslat létezik, és elég gyorsan haladunk. Hát valószínűleg ezzel röviden válaszoltam elnök, hogy hogyan lehet ezt összekombinálni Bulman úr kérdése. Bulman úr, a, tudna engem emlékeztetni? Visszatérek szívesen rá, arról a megmondásra van szó, hogy a pénzügyi tevékenység, illetve tranzakciós adó közötti különbségben az ugye a tevékenységi adót említette, amely meg terheli az intézményeket. Miért volna ez előny? Hiszen szerintem azokat terheli az adó, amelyek a magánügyfelek és a kisvállalatokat látják el hitellel, és épp ellenkezőleg a tranzakciós adó lenne az, amely azokat terhelné, amelyek nem hoznak értéket, nem teremtenek értéket, például a high frequency trading foglalkozó intézmények. Tehát az a mérlegelés, amelyet a bizottság szolgálatai végeztek el, mi szerint az egyik értelmes, a másik meg nem volna értelmes európai szinten. Szerintem éppen fordítva van a dolog, mint hogy önök látják. Ezt szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan indokolja az önálláspontját ezzel kapcsolatban. Uh, well, so considering... Uh... Nos, a két adóval kapcsolatban. Ahogy elmondtam, az FAT tehát a tevékenységekre vonatkozó adó, az mondjuk kiegészítője lehet az áfának, és tulajdonképpen pótolja majd a nem létező áfát nagyon sok pénzügyi tevékenység esetén. A fő kérdés itt persze az, hogy ezt az adót oly módon alkossuk meg, hogy ne, fogy, ne a fogyasztók fizessék meg a végén. Ugye tudjuk, hogy a hozadott érték adott végül a fogyasztó fizeti meg. Ez nagy kihívás, és most dolgozunk a részleteken, az ezzel kapcsolatos részleteken keressük a megoldásokat. Ami pedig a tranzakciós adót illeti, erről azt tudom mondani, hogy a szakirodalom, illetve a tudósok, illetve az elvégzett tanulmányok nem jutnak világosan arra a következtetésre, hogy ennek az adónak a bevezetése csökkenteni a piacok volatilitását. Sőt, épp ellenkezőleg bizonyos tanulmányok arra a következtetése jutottak, hogy ez a piacok volatilitását még növelni. És mind, mind a két javaslat sokkal alaposabb elemzést igényel, tehát a valós hatásra vonatkozóan. ami pedig arra vonatkozik, hogy kifizeti majd meg ezt az adót. Jelenleg az elemzések azt mutatják, hogy könnyebb lenne, mert a sokkal könnyebb a tranzakciós adót áthárítani a fogyasztóra, mint a tevékenységekre kivetett adót, hiszen a tranzakciókat a fogyasztók kérik, vagy a fogyasztók érdekében hajtják végre, így aztán magát az adót beépíthetik a számlába, amelyet a fogyasztó fizet meg. De a lényeg az az, hogy mindkét alternatíva esetében nagyon részletes tanulmányozásra van még szükség. Tehát nagyon óvatosan kell ezeket az adókat úgy megalkotni, hogy a végén ne hárítsák át őket a fogyasztókra. Nos, mondja az elnök, nagyon-nagyon szorít minket az idő, de a képviselők Hubner, Thomas Mann, Leonardo eh, Dominici and uh, Lars Bokros. Kívánok kérdezni, először Pervansnak adom meg a szót. Ha, ha nem kérdés, akkor megjegyzés. Nem, nem. Nem kérdés. Köszönöm szépen, biztos úr. A dokumentum, illetve az ön eh, megbízatása ugye az adózási területre vonatkozik. Néha én úgy érzem, hogy ön inkább a hatástanulmányokért felelős biztos, és nem az adóügyekért felelős biztos. Amikor a stabilitási paktum reformjáról beszéltünk, akkor is ugye hatástanulmányt végeztek, és úgy tűnt számomra, hogy két különböző mérce van. Az egyik a stabilitási paktum reformja, ez hat a leginkább az államokra, az állampolgárokra, és nem, nem hajtják végre mégsem, nem végzik el ezt a hatástanulmányt. Én szeretném tudni, hogy mikor végeznek hatástanulmányt, és mikor nem, és azt is szeretném tudni, hogy mi értelme a hatástanulmánynak, a tranzakciós adó esetében, hogyha már most azt mondja, hogy ez nem megvalósítható, illetve nem realisztikus elképzelés. Hát akkor, ha már most ezt mondja, miért van szükség hatástanulmányra? Ami pedig a pénzügyi innovációt illeti. Írország esete kapcsán nem gondolja azt, hogy a fiskális, a vállalati adózás fiskális alapjait harmonizálni kellene? Danuta. Köszönöm. Remélem, hogy a kérdésem egyszerűbb lesz sokkal. Két rövid kérdésem volna, tudnélék. Az első, a pénzügyi ágazat adójának tőke aspektusval foglalkozik. Az olyan tranzakciókkal, tevékenységekkel hogyan foglalkoznának, amelyekkel olyan vállalatok foglalkoznak, amelyek nem tartoznak szorosan a pénzügyi ágazatba, illetve azon tranzakciók és tevékenységek, melyek egyáltalán nem esnek a pénzügyi ágazat körébe. És hogyan lehet kizárni olyan tevékenységeket, pénzügyi tevékenységeket és tranzakciókat az adó eh, rendszer köréből, amelyek nem kapcsolódnak ide. Aztán sokat hallunk az euró kötvényekről, nagyon komoly személyek, személyiségek, intézmények, hatóságok beszélnek erről. Egyesek azt mondják, hogy egy a jelenlegi szerződések hatály alatt erre van lehetőség, mások meg azt mondják, hogy abszolút kizárt jogilag ezek bevezetése. A bizottság hogyan látja az eurókötvények ügyét a jelenlegi jogi keretek és rendszer közepette? Van-e, működhet-e ez? Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, hogy a görög kérdése nem válaszolt teljesen, hiszen ön azt mondta előtte, hogy nincs itt az ideje ennek a vitának. Szerintem igenis itt van az ideje. Az euró kötvényeket illetően azt mondta, hogy az uh, Oli Réntől származik a javaslat, nem öntől, pedig hát a bizottságban együtt kell, hogy dolgozzanak ez a feladatuk. Akik az euró kötvény ellen vannak, azokat gyakran vádolják azzal, hogy nem pro-európaiak, hát akkor igenis vitázni kell erről másosorban. Nem akarja elkötelezni magát, persze ezt megértem, de mielőtt a bizottság következő javaslatát, közleményét vagy a zöld könyvét meg várnánk. Nem lehet, hogy csak non-papereket dolgozzanak ki. Valamilyen irányba el kellene már, hogy kötelezzék magukat. El kell indulni valahová ezen kívül az úgynevezett adóoázisok kiszáradásával egyáltalán nem foglalkoznak már. Megoldódott azzal, hogy Liechtenstein és Luxemburg léteznek, és Svájc nem léteznek már a szigetek? Nem akar ezzel kapcsolatban semmit tenni? Eh, signor Commissario, una domanda molto breve, molto... Biztos úr, nagyon gyors kérdés amely közvetlenül érinti azt a témát, amit megbeszélünk, de nagyon fontos. Mi a ön szándéka a közös konszolidált társasági adóalapról? Vannak-e már pontos adatai, illetve információi a bizottság terveiről? Köszönöm. Lars. Lars? Köszönöm szépen. Mivel rövid az időnk, hagy tegyek két kijelentést, és lenne egy kérdésem is először is. Tisztelt biztos úr, ön azt mondta, hogy egy olyan adót szeretne, amit nem a fogyasztókra hárítanának. Hát vannak kétségeim ezzel kapcsolatban. A szakirodalom azt mondja, hogy ilyen adó nem létezik a világon, amit nem osztunk le a fogyasztókra. Természetesen a részletekben rejlik az, az ördög, és ez az eltorzítás itt hogyha túl sok a kivétel, akkor nagyon torzul a cél az adó, és valószínűleg nem ezt szeretné. A keresem a következő. Az az elképzelés, hogy egy pénzügyi tevékenységi adót vezessenek be, ez csak a pénzügyi intézményekre vonatkozna, vagy bármilyen vállalatnak a pénzügyi tevékenységére. Mert ez egy nagyon szürke terület, hogyha nem akarjuk eltorzítani nagyon ezt az adót, akkor figyelembe kell vennünk azokat a pénzügyi tevékenységeket, amelyeket nem pénzügyi intézmények folytatnak. Van ezzel kapcsolatban megjegyzése? Hát köszönöm. Elnök. Biztos úr, rövid válaszokat kérnék öntől. so I, I will... Megpróbálom Röviden. A CCTV-vel kapcsolatban, a közös konszolidált adólapok kapcsolatban több kérdés is befutott. Annyit jelentenek be ezzel kapcsolatban, hogy a, ezért első negyedévében fogunk elválni javaslattal, tehát az előkészületek utolsó fázisában van a közös konszolidált társasági adólapra vonatkozó javaslatunk. Aztán a hatástanulmányok. Beres asszony többen is felvetették ezt a kérdéskört. Tény, hogy az adózás, és én tudom, hogy az előző parlamenti ciklusban ön is elnöke volt ennek a szakbizottságnak, és így jól tudja, hogy mennyire összetett kérdéskör az adózás témája. És szükségesé teszi, hogy átfogó hatástanulmányok szülessenek, hiszen azt is mérnünk kell, hogy az egyes potenciális adóalapok és forgatókönyvek a piacra milyen hatásokkal vannak, az egyes állampolgári csoport, társadalmi csoportokra milyen hatásokkal vannak. Tehát nem lehet úgy döntést hozni, hogy csak úgy vakon belecsapunk. Úgyhogy ezért nagyon, szerintem nagyon helyén való, hogy átfogó hatástudományokat végzünk minden döntést megelőzően, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy objektív módon jöjjenek létre ezek a hatástanulmányok. A bizottság politikai orientációja a kezdetben nem, az, nem jelenti azt, hogy ez feltétlenül e, fennmarad ez a politikai orientáció a folyamat végén is. A hatástanulmány kell tudni meghatározni, hogy mi a megfelelő végeredmény és irány. Ami a saját tőke aspektusát jelenti a, a pénzügyi ágazati adóknak, amikor konkrét javaslatokat dolgozunk ki, akkor foglalkoznunk kell e, a kérdés ezen vetületével is. Ma nagyon nehéz előre megmondani, hogy milyen kivételekre lehet szükség annak érdekében, hogy a saját tőkével kapcsolatos kérdéseket rendezni tudjuk. Ám ha úgy látjuk majd, hogy ez gondot jelent, akkor előállunk a megfelelő megoldási javaslatokkal e konkrét probléma kezelésére. Ami pedig az adóparadicsomokat illeti. Általában a, a jó adókormányzás ügyével kapcsolatos ez, érzékelhető jelentős előrelépés decemberben a tanács politikai megállapodásra jutott a kölcsönös segítségnyújtás tárgyában. Administratív együttműködés terén az adóügyekben. Ennek pedig nagyon fontos, e- e- nagyon fontos eleme ez a jó kormányzási csomagnak, és a magyar elnökség kell, hogy a még fennálló elemeit kidolgozza ennek a csomagnak, a vonatkozó irányelvet, meg a harmadik országokra vonatkozó megállapodásokat, keretét, és hiszek abban a magyar elnökség is épp olyan nagyra törő lesz, mint a belgű, belga elnökség volt e célokban, és jelentős előlépést tud elkönyvelni majd. Tudunk elkönyvelni a magyar elnökség égisze alatt, még nyitva álló ügyekben, ami pedig az eurókötvények ügyét illeti. Persze senki sem tudja megakadályozni e kérdések naperendetűzését. Ma is folyik majd ugye szakértői szinten erről eszmecsere a meghallgatás során, és a bizottság ennek eredményét figyelembe is veszi majd, ennek a mai eszmecserének is az eredményeit. Bokros úr is említette a, a piac torzulás, torzítás kérdését. Persze mindig egy, egyensúlyt kell találnunk az adószabályok egyszerűsi, egyszerűsítése és a kivételek rendszere között, úgyhogy foglalkoznunk kell valóban ezzel a jelenséggel a pénzügyi ágazat adó rendszerét kidolgozva. Köszönöm. Akkor most lépjünk tovább. A következő témánk a szakértők által tartandó előadások. 20 perces csúszásban vagyunk, majd valahol be kell hoznunk ezt. Stefan Schulmeister fog az adó eszközökről beszélni, Jacques Escher a széndiokszid adókról, Vincenzo Szkanzó pedig az adon kívüli eszközökről. Ebben a sorrendben szólnak majd hozzá, azt hiszem, Schulmeister úr először, de biztos úr kér még szót, megadom neki. Csak elnézést szerettem volna kérni azért, hogy nem vehetek részt ezen az eszmecserén, mert hogy más teendőim elszólítanak, ám a DG Textben dolgozó munkatársaim itt maradnak, figyelemmel kísérik a szakértők előadásait, részt vesznek az eszmecserében is. Ők helyettesítenek majd. Köszönöm még egyszer a kérdéseket, és még egyszer boldog új évet mindenkinek. Rendben. Akkor a bizottság hallgatja Önt, Stefan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, először is köszönöm a meghívást. Lerövidítem az előadásomat, tíz javaslatot teszek, ezeket kiegészítik ábrák is. Az első javaslat. Tagadhatatlan, hogy a modern pénzügyi piacokon túlzott kereskedelmi tevékenységek folytat, folynak a rövidtávú spekulációnak köszönhetően, hogyha megnézik ezt az ábrát, bár nem látható elég jól ebből a távolságból, azt ábrázolná, hogy mi a viszony a pénzügyi tranzakciók és a globális GDP között. A múlt évben ez a volumen külön körülbelül 90-szer nagyobb volt, mint a globális GDP. Láthatják, hogy a pénzügyi válság idején volt egy kis visszaesés, de utána a kereskedés gyakorlatilag robbanásszerűen fejlődött, tehát múlt évben megint a kereskedés kb. 30-szor nagyobb volt, mint az előtt. A második javaslat. Egyre gyorsulnak a kereskedési tevékenységek, ezek destabilizálják az árfolyamokat és a tőzsdei árfolyamokat. Ez azért van így, mert a rövidtávú spekuláció hosszú távon overshortinghoz vezet. Ez látszik, hogy hogy felértékeltük az euró értékét, gyakorlatilag megduplázódott 2004 és 2008 között hogyha jól megvizsgálják ezt az ábrát, akkor az úgynevezett overshootingnak az a magyarázata, hogy rövid távon milyen árfolyam politikai tevékenységeket folytattak. Ezeket szisztematikusan kihasználták a számítógépes kereskedések. Tehát a fő üzenetem a következő. Rövid távon, és ez a következő ábra, még ha csak 5 percet is veszünk figyelembe, 5 percenként láthatják a lebontást, akkor azt látják az euró árfolyamára, hogy még nagyon rövid távon is a trendek megjelennek, és ezt erősítik az úgynevezett high frequency tradingek. Pontosan ezek azok, amelyek ez a hatalmas volumenhez vezettek. Következő dia. Jó példa az olajárak emelkedése 60 dollárról 150 dollárra. 18 hónapos idő alatt láthatják, hogy a nyersolaj árának megugrása azért következett be, mert a rövid távú trendek, amelyeken még rontott a spekuláció, a származéki piacon ehhez vezettek. A következő ábra a tőzsdér piacot ábrázolja. Az úgynevezett bull market és bear market megjelenése, teljesen mindegy, hogy Európában vagy az USA-ban nézzük meg a tőzsdéket. Az úgynevezett overshooting, a kicsúcsosodás nem kivétel már. Már minden tőzsdei alkusz tudja, hogy ez jellemzi a modern tőzsdéket. Következő dia. Most pedig harmadik javaslatom. A legfontosabb árok, áraknak a kicsúcsosodása megakadályozza a reálgatasságban a gazdálkodói tevékenységeket, és így lecsökkenti a gazdasági növekedést. Ezen kívül Különösen a pénzügyi válságokban jelentős ez, például a 2007-es, 2008-as krízis idején, amelyet elmélyített a tőst, a kötvények és az ingatlanok leértékelődése. Pontosan az áruk és a az ingatlan piacon ez nagyon megfigyelhető volt. A következő példa a spekulációt mutatja az úgynevezett credit default swapok esetében, a kormánykötvények és az államkötvények esetében. Vegyük például Görögországot. Egy évvel ezelőtt a görög kötvények kamata 6,5% volt, és négy hónap alatt, mivel a CDS prém, díj megugrott, 12%-ra ugrott a kamat. Hát ez volt az, amikor az Európai Unió beavatkozott és a megmentési alapot létrehozta. Ugyanezt történt az ír kötvényekkel néhány hónappal később, és ez fog előfordulni Spanyolországban és Portugáliában is. Miért? Nincs erre elég időnk, de ismertethetném, hogy túlságosan profitábilis ez az üzletág. Nem mond le senki róla. Mindenkinek tulajdonképpen a kötelessége az, hogy kihasználja az itt rejlő profitot. Ez a játék szabálya ebben az esetben. Ötös javaslat. Az lenne, hogy a kis tranzakciós adók amelyek csak 5 bázispontúak például, csak ezek fölött adóztassunk, ne minden tranzakciót. Ez például a hedging esetében nagyon fontos. A hedgernek is megvan a saját pozíciója. Például, hogyha az ember vásárol részvényeket 10.000 euró értékben, akkor 2,5 eurót adót fizetne a javaslatom szerint. Következő javaslat. A tranzakciós adó bevezetése a spekulatív tranzakcióknak a költségét növelné. Pontosan azért, mert ez benne rejlő szabályszerűség. Következő javaslat. Ezért azán ez az adó nagyon megterhelni azokat a szereplőket, akik már amúgy is felelősek voltak a pénzügyi krízisért és a jelenlegi euróválságért. Ugyanakkor azok a pénzügyi szereplők, bankok, akik még mindig a reál gazdaságot, vagy mostanában, hogy hívják, az unalmas ö, bankolás, ezeket nagyon megterhelnénk, mert az adó nem tud különbséget tenni azok között, a bankok között, akik spekulációval foglalkoznak, és azok között, akik spekulációra koncentrálnak. Így aztán ez az adó 2007-es adatok alapján körülbelül az EU GDP-jének 1,6%-át tenné ki, és ha bevezetik, technikai szempontból nem lenne problémás ennek az adónak a bevezetése, mert elektronikus clearinget lehetne használni. Végül az utolsó javaslatom egy általános tranzakciós adó lehetne az első valóban globalizált adó. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm. Jacques Le Köszönöm szépen. Most pedig a széndiokszid adóról Jacques Le következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is megpróbálok röviden fogalmazni. És azzal kezdem, hogy a intézetünkben már jó ideje foglalkozunk ezzel a témával, és ugyanarra következtetésre jutottunk, mint Barózó úr, tehát a gazdasági tevékenységek energiaintenzitását kellene csökkenteni, a széndiokszid kibocsátást kellene csökkenteni Európában, de ez nem történik meg olyan mértékben, amennyiben ezt szerettük volna. És a válság persze ezeket a lépéseket nem segítette. Tehát azok az eszközök, amelyeket jelenleg alkalmaznak, nem elegendőek. És itt néhány rövid javaslatot tennék először is. Mivel Európában az energiaadók nem emelkedtek, sőt csökkentek a 2000, 2000-es évek elejétől számítva, azt kijelenthetjük, hogy mindez céljainkkal ellentétes. A széndiokszid piac bizonyos mértékig lehetővé teszi számunkra azt, hogy címkézzük ezeket az ipari tevékenységeket, tehát az árcímkét rájuk tegyük, de sajnos csak a kibocsátások 40%-át érinti ez. Az elmúlt hónapokban ezeknek a piacoknak a tevékenysége túl picike, túl sérülékeny volt. Nem látunk semmiféle szerkezeti átalakítást, és nem látunk komoly előrelépést a széndiokszid szegény ágazatok megvalósítása irányában sem. A, természetesen a végfelhasználót is érinti ez a helyzet. Biztos úr is beszélt arról, hogy a végfelhasználókat hogyan érintik a változások. Mindezeket észben tartva tehát milyen javaslatokkal állhatunk elő. Először is a jelenlegi helyzetet úgy lehetne javítani, több irányban is elindulhatunk. Az első a széndiokszid piac, ha ez már egyszer megvan, akkor kár lenne ezt nem kihasználni és nem javítani rajta. A piac működését úgy lehetne javítani, hogy a szén árát emeljük, illetve a kvóták számát emeljük, és aztán az energiaadózási irányelvet, az LTD-t is említette biztos úr, ezt felül kell vizsgálni, módosítani kell ami a jó irányba tett lépés. Most azt látjuk, hogy a kibocsátásokban tapasztalt növekedésért a közlekedési ágazat felelős. Leginkább a közúti közlekedés, a személyszállítás és áruszállítás. És azt is elmondhatjuk, hogy a mai energiaárak nem elegendően magasak, nem eléggé magasak ahhoz, hogy az embereket egy kicsit eltereljék ezeknek a módozatoknak a használatától, és így a széndiokszid kibocsátást csökkentsük. Tehát egyelőre annak ellenére, hogy jó irányba tettünk lépést, még nem tudjuk megoldani a problémát. A gépjárművek gyártói csökkenteni tudják a kibocsátást azzal, hogy csökkentik az adott kilométer az autók fogyasztását, tehát egy kilométeren elhasznált üzemanyag mennyiségét. De még mindig nem tapasztaltuk, hogy általánosságban csökkennének a kibocsátások, amellett, hogy az autók fogyasztása csökken. Először is jó ötlet lenne mondjuk a megrendelésekre is kivetni egyfajta adót, hiszen a végfelhasználónak azt hiszem nagyon világos jelzést kell küldenünk, világos üzenetet kell küldenünk. Jelenleg az Európai Unióban az EU-n belül a termékekre kivetjük ezt az adót, de az import esetében ez nem igaz. És az úgynevezett carbon leakage problémája azt hiszem komolyabb is, mint azt a biztos úr beismerte volna, de van még emellett egy másik probléma, ez pedig a verseny torzulás, hiszen az Európai Unión belül előállított termékekre vonatkozik ez az adó, az importált termékekre nem vonatkozik ez a széndiokszid adó, tehát itt torzul a verseny. És szerintem ezért lenne érdemes kivetni ezt az adót, és még egy dolgot meg lehetne gondolni, Mondjuk vagy kivetjük ezt a széndiokszid adót illetéket az importokra, vagy pedig egyfajta illetéket vetünk ki a határon. A tagállamok döntik majd el, vagy dönthetik el azt, hogy a WTO tárgyalásokhoz ez melyik, a két javaslat közül melyik passzol, tehát hogy ne legyenek ezek el, egymással ellentétesek. A rövid távú célkitűzések mellett a hosszú távúak is fontosak. Biztos úr elmondta, hogy ki kell egyensúlyozni az adóztatást, és ezzel az egyensúlyozással, ennek az eredményeképpen olyan tevékenységekre összpontosítunk, amelyeket visszakívánunk szorítani. Így tudjuk majd más területek terheit könnyíteni, amelyeket támogatni szeretnénk. Tehát ez az úgynevezett double dividend, a kettős nyereség gondolata, ami fontos a széndiokszid adózás szempontjából, és szerintem nagyon nagy kár, hogy az Európai Bizottság nem tanulmányozza ezeket a javaslatokat komolyan. Mert érdemes lenne komolyan megfontolni ezeket a, az általános széndiokszid adókat, Azt mondja, biztos úr is azt mondta, hogy túl bonyolult ez, a társaságokra túl nagy terhet róna, és így tovább, de szerintem ő túloz, amikor így fogalmaz egyáltalán nem bonyolultabb ez a fajta adózás, mint bármely más kivetett adó. És már ma is nagyon sok olyan társaság van, amely követi a széndiokszid kibocsátást, és szerintem ez a jövőben egyre inkább így lesz, tehát minden társaság így fogja végezni a munkáját, felméri a széndiokszid kibocsátását. A fogyasztók számára is nagyon fontos az, hogy ebbe az irányba mozduljunk el semlegeseknek kell lennünk, tehát az a behozatal, behozatalt, importot, exportot semleges módon kell kezelni. A végfelhasználónak viszont tiszta, világos üzenetet kell közvetítenünk. És itt egyetértek a biztos úrral, mert csak így, fogják, csak így fogják majd az előnyeit ennek a rendszernek élvezni. Köszönöm szépen, Vincenzoé a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Azért, hogy egy picit, röviden mondom, hogy olaszul tartom az előadásomat, megpróbálok rövid lenni. Angolul egy hosszabb szöveget is eljutattam a biztos úrhoz, azt hiszem, hogy bárki elolvashatja, akit érdekel. A pénzügyi válság, a 2008-as, 2009-es recesszió nagyon komoly növekedést eredményezett minden ország adósságaiban, és így a közkiadásokat drasztikusan csökkentik, fenntartható, fenntart, megpróbálják fenntartani a jelenlegi helyzetet, a bankokat kimentették hatalmas összegekkel. És ennek eredményeképpen az egységes pénz, illetve a pénzügyi stabilitás forog veszélyben. 2011-ig az államadóság a beslések szerint 21 az is a fog növekedni, kb. 40%-kal. Ez azt jelenti, hogy 2014-ben a, a GDP és a hitel aránya, tehát a GDP arányában számított adóság meghaladja majd a 100%-ot nagyon sok tagállamban. Természetesen ez azt kívánja, hogy a gazdaságpolitikákat megváltoztassák, hogy mindenki 2030-ig visszatérjen a 60%-os határ alá. Nyolc kilenc 8-9 bázispontos csökkentésre van szükség. Nagyon sok tagállamnak még kezelni kell az egészségügyi kiadásokat, illetve a költséges nyugdíjrendszert is az európai államok számára nagyon bonyolult a, az állami közkiadások rendbetétele, illetve a gazdasági növekedés fenntartása. Ezt, ezt a két dolgot együtt nehéz megvalósítani. Egyes esetekben ezt úgy próbálták elérni, hogy adókat növeltek, fizetéseket csökkentettek, vagy leépítettek, de ez a gazdaság stagnálásához, illetve a foglalkoztatás csökkentéséhez vezethet, és ez semmelyik országnak nem jó. Németország évente kb. 50%-át költi a GDP-jének erre, és a pénzügyi mentő csomag nagyon nagy összegeket használ fel. Az a feltételezés is, amely ami az európai pénzügyi rendszer átalakítására vonatkozik, azt mondja, hogy a tagállamok költségvetési hiányát, illetve államadóságát kell csökkenteni, amely a gazdasági válság miatt lett ekkora, de a valóságban fordítva van ez, a válság hatására emelkedtek ezek a, az adósságok. Hogyan lehet ki kerülni ebből az ördögi körből? Én pozitív választ tudok adni erre a kérdésre. A globális válság csak közös megoldásokkal kezelhető, amelyeket az Európai Uniós tagállamok koordinálnak. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a tagállamok költségvetését mentesíteni azoktól a plusz költségektől, amelyeket a válság okozott 2007-től. Tehát létre kellene hozni egy ilyen alapot, amelybe az adóság, az elemadóság egy részét irányítják át. Így elismerve azt, hogy ezek az adósságok kollektív adósságok. Az alap biztosítana egyfajta relatív garanciát. Adót lehetne bevezetni, a pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan, és innen lehetne a szükséges forrásokat előteremteni. Erről az egyes tagállamoknak kollektíve kell dönteni. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen adó bevezetésével ennek az alapnak konkrét tőkéje lenne, amelyel beavatkozhat a feladat a bankok, európai bankok újra tőkésítése is, a Bázel 3 szabályainak alkalmazásával. A megtermelt nyereséget fel lehet használni arra is, hogy az egyes tagállamok adóságait csökkentsék. Mindenek felett ez az alap nagyobb szabadságot biztosítana az egyes tagállamoknak, hogy a gazdaságpolitikájukat folytassák, és így el lehet kerülni a kockázatokat. A pénzügyi szektorra kivetett adó előnyös lenne, és el lehetne kerülni a tranzakciók számának a csökkenését is. Hasznos az is, hogyha visszagondolunk arra, hogy Dél-Korea nemrégiben egy hasonló adót vetett ki, és az ebből származó bevételt használta fel a bankok feltökésítésére. Körülbelül 6 hónappal ezelőtt továbbítottam a javaslatomat, két professzor kutatásaira vonatkozóan 2010-ben Mário Monti úr is beemelte ezt az anyagába, amelyet az egységes piacról írt. Juncker és Tremonti miniszterek is támogatták. Nagyon fontos különbségek azonban vannak az én és az ő javaslatuk között. A különböz, az adósság az egyes tagállamok esetében különböző. Az én javaslatom az egyes tagállamok költségvetését mentesítené, és az autonóm fiskális politika folytatásának a lehetőségét biztosítja. Az adókötvényekkel kapcsolatban fontos az adósságszolgálat, a nemzeti és az európai. A nemzeti befizetők hozzájárulásai tehát. A hogyha tehát nem ezt a javaslatot követik, akkor szerintem a bankok feltőkésítése elbukik. Ezeknek a javaslatoknak az elfogadása, az enyém, illetve más mások javaslatainak az elfogadása politikai döntés, de ettől függetlenül a tagállamok együttműködésére van szükség, tehát kollektív döntésre, amely a jelenlegi helyzetben nehéznek tűnik. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Podimata asszony és Bulman úr szeretnének hozzászólni. És tanuta? Más? Nem. Ani, rövidre tudnád fogni, mert nagyon kevés időnk van. Persze, persze, nagyon köszönöm Sharon, nagyon rövid leszek. Köszönöm mind hármójuknak, Schulmeister úr. Azok a tények, amiket bemutatott, tényleg lenyűgözőek, különösen az, hogy a pénzügyi szektor hogyan fejlődött az elmúlt években, milyen fajta tranzakciók vezettek a tranzakciók volumenének növekedéséhez. Ön hallotta a biztos úr előadását megelőzőleg. Tehát a kérdésem a következő. Ön szerint hogyan vezethetnénk meg egy pénzügyi tranzakciós adót az EU-ban, anélkül, hogy az Európai Unió versenyképességét hátrányosan érintenénk globális szinten, és elkerülnénk a relokációnak a veszélyét, amit említett a biztos úr is. Kaső úr, az ön elképzelése arról, hogy egy úgynevezett border carbon taxet vezessünk be, egy határszénadót. Ezt a világkereskedelmi szervezetnek is jóvá kell hagynia, ezen kívül ezt a fajta adót bevezethetnénk-e úgy az Európai Unióba, hogy ne harmonizálják. Tehát lehet-e úgy bevezette egy ilyen szénadót az Európai Unióba, hogy először itt vezessük be. Ezen kívül Viszkó úr az kötvényeket illetően szeretnék érvelni ön ellenében. Ön hogyan gondolja, akik azt mondják, hogy az kötvények morális veszélyt jelentenek, rossz üzenetet küldenek, különösen azoknak az országoknak, amelyek nagy pénzügyi nehézségekkel küzdenek ma. Ön mit válaszolna erre? És mit mondana azoknak, akik azt mondják, hogy az euró kötvények megdobják a az erényeseknek a kamatlábai, tehát mostanában úgy tűnik, hogy ez egy bevett terminus technikus, hogy vallási jelzőket akartunk a pénzügyi piacra, tehát a bűnösökkel hogyan kíván leszámolni elnök. Köszönöm szépen, minden kérdést összegyűjtök, mert különben sose fejezzük be. Udo. Köszönöm minden szakértőnek a kiváló előadásokat, amelyek nagyban előre viszik a mi vitánkat is. Ki? kiegészítésként csak egy kérdéssel egészítem ki a elnök asszony mondandóját. Schulmeister emléket említette a pótlagos adóeszközöket. Arra szeretném kérni Schulmeister urat, hogy még egyszer világítsa meg az egyes profilok, adótípusok irányítási aspektusait, nem csak a bevételi oldala van az hanem az irányítási aspektusa is, hatása is. Erről is kérem, hogy fejtse ki az érvrendszerét. Danuta. Danuta. Köszönöm. Én is. Schulmeister úrhoz intézném a kérdésemet. Azt kérem, hogy fejtse ki jobban, milyen összefüggés áll az FTT és a spekulációk között. Mert a PPP hat pontját olvasva ön a high frequency kereskedelmet, meg a derivatívakkal kereskedelmet a spekulációval azonosítja. Ugyanakkor a bankok tapasztalat arra mutat, szakértők is rámutattak erre, hogy derivatív ügyletek támogat ezeket bankok sokszor a hagyományos banki műveletek támogatására használják, ezzel védik magukat a bankok a kockázat ellen, a jövőbeli kockázat ellen sok esetben. Akkor nem értem, hogy ön miért tekinti a derivatívokat, ületeket kizárólagosan spekulatív eszközrendszerként. Aztán másik kérdés, amikor azt mondja az, F, az FTT kapcsán a magas tranzakciós költségekről beszélt, aztán rögtön utána azt mondta, hogy a magas tranzakciós költségek megakadályozhatják, vagy megakadályozzák a buborékok kialakulását. Úgy, úgy vélem, hogy a válság után az a tapasztalat, hogy nem feltétlenül ez a helyzet. Tehát milyen alapon tételezi azt, hogy a tranzakciós adó hatékonyan orvosolná a buborékok problémáját? Filip. Yeah. Filip. Nem ismétlem meg azokat a kérdéseket, amelyeket helyettem tettek fel. Még két másik kérdésem van a Schulmeister úrnak. Az FTT kapcsán két világos ellenvetés fogalmazható meg. Egyrészt, hogyha az EU bevezeti ezt, és a világ többi részén nem vezetik be, akkor egy öngót lövünk magunknak versenyképességi szempontból. A második érv a megvalósíthatósága az eurózóna szintjén kizárólagosan ennek az adónak. Tehát ha az EU27 opció nem működőképes, akkor az euróvezetben való bevezetés ön szerint elgondolható és működőképes lehet-e alternatívaként. A harmadik előadás hallatán, illetve olvasva az anyagot, meglepett, hogy nem euró kötvényeket, hanem globális kötvényeket javasolna. Egyetértek a gondolattal, de ön is belátja, hogy ez nem a legvalószínűbb fejlemény, nem elfelé halad a világ a következő hónapokban, vagy akár években sem. A, az anyagában a Burger javaslatról beszél, meg a Monti javaslatról, a Juncker javaslatról, a kép meg zöld kötvényekről. Alapvetően, ha tudjuk már most, hogy a globális pooling nem fog megtörténni, tehát a, a, a kétlevések, a hitelek ilyenfajta poolingja sajnálatos módon nem valósul meg beállított időn belül, vagy akár sohasem, no akkor mit javasolna? A két javaslat, a kék vagy a vörös kötvények közül, amelyek most az asztalon vannak, mert politikai szempontból ezek sokkal megvalósíthatóbbak, bár a, még ezekhez is nagyon sok európai állam és kormányfőnek bizony nagyot kell majd ugrania. Elnök, köszönöm. Leszek olyan pimasz, hogy magam is fölteszek egy kérdést Schulmeister úrnak. Azt hiszem, hogy az előadása első részében alapvetően a standard közgazdasági meggondolások ellen szólt, mert szerint a kereskedelem növekedése, a likviditás növelni, ezen filozófia ellen szólalt fel. Többen feltették a kérdést erre vonatkozóan, rákérdeztek erre az álláspontjával kapcsolatban. Ugyanakkor azok a következtések, amelyeket levont az előadásában, miszerint gyorsabb kereskedelmi forgás esetén a változás ciklusai is gyorsabban következnek be, ugye ez a fő gondolat, és esetleg amplitudójuk azonban kisebb lesz ezeknek, ezt reményt fogalmazta meg. Ezt talán írásban tovább lehetne bontani ezt a gondolatot. Érdeklődéssel nézném meg, hogy a ciklus változás, a magas frekvencia, nagyobb gyakoriságú kereskedelem amplitúdója összevetve más időszakokkal csökkenne-e. Meg lehet -e vizsgálni ezeket, és vajon megnézve azt, hogy vajon a frekvencia változás, tehát a gyakoriság változás valóban hozza ezeket a, a változásokat, és persze a válaszokat lehet, hogy a feltett kérdések sorrendjében volna a legegyszerűbb megadni. Schumacher úr először a szó. Thank you, the first question. Köszönöm szépen. Az első kérdés, hogy milyen tranzakciók okozhattak a volumen megugrását. Például az átváltási árfolyamoknak a megugrása, 58%-ban ugrott a volumen három év alatt. A high frequency kereskedést most pedig a, az átváltási piacokon is használják. Általában véve ez azt jelenti, hogy vannak olyan kereskedelmi rendszerek, amelyek kizárólag azon alapszanak, hogy megvizsgálják a statisztikai algoritmusokat, amelyek bizonyos szabályosságokat próbálnak kihasználni. Nagyon-nagyon rövid távon. Mit jelent ez? Milli másodpercekről van itt szó. Például nem sok olyan piaci résztvevő van, például az Egyesült Államokban csak 20 hedge fund van, átvette a szervereiket az átváltás szerveréhez közelebb juttatták, mert minden száz mérföldre számítva egy millimásodpercet nyer az ember, és ez nagyon is számít itt. Egyértelmű, hogy minél jobban felgyorsul a kereskedés, annál kevésbé tudja figyelembe véve venni a piaci alapokat. Az úgynevezett akadémiai, akadémikus gazdaságok nem folytatják ezt a fajta tevékenységet. Nagyon sok esetben láttam azt, hogy a képernyőn felvinul egy információ egy másodperc, és egy másodperc alatt kell a kereskedőknek dönteniük, hogy hogyan döntenek ennyi idő alatt kvantitatív elvárásokat, új ekvilibriumokat nem lehet teremteni, nem lehet következtetéseket levonni, ez lehetetlen lenne. Ilyen akadémiai elméleteket nem lehet gyártani, pedig pontosan ezen alapul az akadémia. Második kérdés. EU szinten be lehetne vezetni. Persze, ha minden tagország egyetért, könnyen. Miért? Mert a clearing rendszerek elektronikus alapon működnek. Akár átváltásról van szó, akár bármilyen más kereskedésről. Tehát ez alapvetően nem okozna semmilyen problémát a kérdés felvetődik, hogy hány tranzakció emigrálna Európán kívülre. Hát itt 24 órás szakaszokat kellene figyelembe venni. Az emigráció ugyanabban az időzónában kellene, hogy végbe menjen. Hát nem tűnik túl lehetségesnek, hogy Marokkó vagy dél-afrikai piacok versenyképesek lennének ilyen helyzetben. És végül természetesen végeredményben attól függ, hogy ezeknek a nagyon rövid távú tranzakcióknak mi a gazdasági hatása. Hogyha egyre inkább divergálnak az alapelvektől, egyre jobban eltérnek az alapelvektől, amelyek az equilibrium teórián alapulnak, hogyha nem lehet megjavva, meg előlegezni semminek az árát, hogy valamihez legalább konvergálna, hanem állandó overshootinget látunk, kicsúcsosodást, akár fölfelé, akár lefelé, ahogy már mondtam, erre mondják a kereskedők azt, hogy bullish, vagy bull, vagy bear market, tehát akkor a gazdasági szakanyag alapján nem lehet előre jelezni semmit, hogyha valaki belegondol abba, hogy ezeknek a tranzakcióknak a nagy része magától értetődően destabilizál, hiszen nem a keresletet és ajánlatot veszi figyelembe, hát akkor miért lenne rossz, hogyha a tranzakciós adó emigrálna Európából? Ez alapvetően nem lenne rossz. Hogy is mondhatnám ezt? A pénzügyi szektornak arra a feladataira koncentrálnak, amely a reálgazdaságot szolgálja ki. Bulman úr, ön az ösztönzőkre kérdezett rá. Nagyon nagy a különbség a bankadó és a tranzakciós adó között. A bankadó részvényhez kötődik. És akkor így legalább valami definíciója létezik, mert hát a részvénynek van egy definíciója természeténél fogva soha sem büntethet egy gazdasági tevékenységet, hiszen a gazdasági áramláshoz kapcsolódik. Alapvetően ez a különbség a bankadó és a tranzakciós adó között. Ami a származékos piacot illeti. Ez, ez nem rossz önmagában. Ezeket a származékokat kockázat kiegyensúlyozásra lehet használni. Például, ha egy légitársaság vesz ilyen hegyeket, akkor, ha megugrik a kőolaj ára, legalább védettek. De a származékok kereskedelmének a volumenje lehetetlenné teszi, hogy kvantitatív szerepet játszanak. A frankfurti tőzsdét figyelembe véve. Elnök félbeszakítja el, elnézést. Talán írásban lehetne válaszolni, mert nagyon komoly szakmai kérdések voltak ezek, nyilván nem lehet ilyen rövid időben válaszolni rá szóban, nekünk meg haladni kell, de arra kérem, hogy írásban reflektáljon ezekre a kérdésekre. Uh, okay, so let me uh, briefly answer. Nos, nagyon röviden válaszolok a felvetett kérdésekre. Ami erre a széndiokszid adóra vonatkozik, amelyet a határon vetünk ki. Két kérdést kaptam, a másodikkal kezdek. Először is fontos, hogy legyen valamiféle harmonizáció. Tehát az Európai Unión belül ennek az adónak meg kell valósítani a harmonizálását az elmúlt években megtanultuk a leckét. Kiderült, hogyha arra számítunk, hogy majd az egyes országok fogják bevezetni a széndiokszid adót, Franciaország példája sajnos egy jó példa, akkor nem érünk el eredményt, hiszen adóverseny alakul ki, és ez nagyon erős. Tehát valami fajta EU szintű adózásra van szükség, vagy harmonizációra, másképpen nem működik tehát nem tudjuk a megfelelő jelzést küldeni a, a felőállítóknak, illetve a végfelhasználóknak. És a másik pedig, hogy a WTO megállapodásokkal ez kompatibilis-e vagy sem. Szerintem, hogyha a WTO szabályzatát elolvassák, vagy Pascal Lamy tavalyi nyilatkozatát elolvassák, hogy ez is a, az illetékekről, adókra, adókról szólt, szerintem igen a válasz, tehát megfelelő formában egyáltalán nem diszkriminatív ez az adó, és kompatibilis a, a WTO szabályokkal. Tehát mi a, a cél? Az, hogy ne torzuljanak a, az árak, tehát az egyes termékek árában a, széndiokszid adó aránya ne torzuljon. Az Európai Unión belüli energiaadóztatás nem megfelelő. Ha most megvizsgáljuk a helyzetet, akkor mit látunk? A kereskedelem elterelődik. Tehát az ö, széntartalma úgymond az importált termékeknek emelkedik, és hogyha ezt bevesszük a számításainkba, mondjuk az európai kibocsátásokba ezt beszámítjuk, akkor látjuk, hogy ezek a kibocsátások nem csökkennek, hanem stabilan változatlanok. És ez bizony szembe megy az e fajta adó célkitűzésének. Következő szakértő. Én is összevonva válaszolok a két kérdésre, amelyek összefüggnek. Az egyik az a javaslatokat e, illette, az én javaslataimat, illetve másokét. Azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen javaslat, tehát Juncker, Tremonti javaslat vagy más, amely lehetővé teszi azt, hogy az európai adóság egy részét mondjuk közössé tegyük, nagyon jó. De az én javaslatom az e, kiegészíti szerintem ezeket a javaslatokat. Az én problémám, illetve az én célom az az volt, hogy a, az államok gazdálkodására nehez, nehezedő terheket szüntessen meg, mert most nagyon, ne, nagyon nehéz terhek nehezednek a lakosságra az adósságszolgálat miatt. És a történet az ugyanúgy kezdődik, mint korábban. Az én javaslatomnak megvan az az előnye, hogy csökkenti ezeket a kiadásokat. 2007-re térek vissza a Brügel, a Juncker, a Tremonti javaslat más, mert itt két, a kék kötvények, a piros kötvények, tehát két különböző típusú kategóriáról van szó. A piros kötvényeket úgymond nagyon súlyosan büntetik, tehát az adósság egy szint fölé nem emelkedhet. Ne felejtsük el azt, hogy az európai bankok, és van egy másik dolog is, ami nagyon fontos, az Európai Bizottságnak egyébként erre oda kellene figyelni, tehát az európai bankok, a francia, a német, a belga, a holland, az angol bankoknak nagy a, a kitettsége, mert Európa leggyengébb országainak a papírjait birtokolják. 15 15 15-20 százalékról van itt szó a GDP arányára vetítve. Ezeknek a e, papíroknak az értéke, tehát hogyha ezek az országok úgymond becsődölnek, akkor összeomlik utána a pénzügyi rendszer a piaci árakon felvett hitel nagyon költséges. Az én javaslatomban ugye ez nem valósul meg, tehát nincsenek ezek a pluszköltségek. Tökéletes mértékben tudom, és én is politikus voltam életem nagy részében, tehát 30 éven keresztül dolgoztam már, és tudom, hogy mennyire nehéz ez a küzdelem. De azt hiszem, hogy eljött az a pillanat, hogy most már legyünk tisztában azzal, hogy mit kockáztatunk. tehát nagyon komolyan, komoly terheket róvunk az állampolgárainkra, hogyha kollektíven együttműködve járunk el, akkor abból mindenki csak nyerhet. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy helyén való ez az útkeresés, és nem elég, hogyha olyan mechanizmusokat hozunk létre, amelyekkel réven elkerüljük a következő válságokat, hanem ennek előnyös oldalát is meg kell ragadjuk. Elnézésüket kérem, hogy kiszaladtunk az időből, nagyon sűrű a napirendünk, ezért voltam olyan szigorú. Arra kérem önöket, hogy ha gondolják írásban, fejtsék ki részletesebben álláspontjukat, illetve válaszaikat a kérdésekre, nagyon szívesen várjuk ezeket az írásos reflexiókat. Következő napirendi pontunk a négyes számú jövőbeni európai nemzetközi beruházási politika címmel a jelentéstevő David Káza úr. Megtaláltam. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita középpontjában, e témában az elmúlt hónapban néhány konkrét aggodalom állt, aggály állt a kétoldalú beruházási szerződések, olyan hát bittek ügye állt. Ezeket kell szabályoznunk a Lisszaboni szerződés rendelkezésének hatályba lépését követően, hiszen ezek az Európai Uniónak kizárólagos hatáskört adnak a közvetlen jövőbeli külföldi beruházások tekintetében a kereskedelmi politika kapcsán. Az Európai Bizottság kell, hogy legfőképpen éljen ezzel a hatáskörrel. Ez világosá vált az érintett téma tárgyalásakor is, amely konkrétan a bizottság javaslatához kapcsolódik, melynek célja a ezen bit szerződések, megállapodások konkrét szabályozása. Én a fő elvekre koncentráltam anyagomban, amelyeket követésre ajánlok. A külső és belső beruházásokról elmondható, hogy ezek pozitív hatással vannak a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre az Európai Unión belül is, meg azon kívül is. Még a külső közvetlen beruházások ugyanakkor negatív hatással lehetnek egyes ágazatokra és egyes földrajzi területekre, ugyanakkor az FDI-ok, -ok, a belső beruházások hasznos volt a bizonyítható, ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy az FDI-szerű beruházásokat az Euróban vonzóvá tegyük. A, a beruházók mindenképpen stabil, előrelátható környezetre törekszenek, ezt kell biztosítanunk. A jelenlegi megállapodások, jelenleg érvényben levő megállapodásokat be kell tartani ennek érdekében, és a bizottságnak meg kell adni megfelelő időt ahhoz, hogy kidolgozzon olyan megállapodás javaslatokat, melyek egy adott időben kiválthatják, vagy leválthatják a jelenleg érvényben levő bit megállapodásokat. A bizottság belátja, hogy a, nem lehet egységes mindenkire alkalmazható szabályozást alkalmazni, hanem a bizottságnak figyelembe kell vennie az egyes sajátságokat, az összes érvényben levő megállapodást és az érintettek érdekeinek összességét, valamint a partnerek feleltségi szintjét. Ez egy nagyon időigényes folyamat, ám feltétlenül jogbiztonságra kell törekednünk, és annak fenntartására, valamint azt is garantálnunk kell, hogy az időközi követelmények, amelyek a tagállamokkal szemben érvényesülnek, ne legyenek túlzottak, ne rójanak túlzott terheket azokra. Biztosítanunk kell azt, hogy minden lépés megvalósítható legyen, és minden új eljárást úgy kell megterveznünk, hogy a jelenlegi tárgyalásokra ne legyenek azok negatív hatással. A legrelevánsabb témákra igyekeztem koncentrálni ebben a jelentésben, és remélem, hogy megfelelő vitát indít majd a beruházások szabályozásának jövőjét illetően, amelyek révén a jelenlegi korlátozásokat felszámolhatjuk, és ennek rendszere módosulhat a jövőben. Azt is remélem, hogy szorosan tudunk egyetműködni, komolyan foglalkozva ezzel a nagy fontosságú kérdésre egy konstruktív vitát indíthatunk ez ügyben. Köszönöm szépen, Jean-Luc a Szüsztály, a szó mondja az elnök asszony. Grazie, grazie presidente. Io intervengo come... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én árnyék jelentős tevékön szólok hozzá a szocialisták részéről. Hálás vagyok a tévőnek. Nagyon fontos ez két szempontból is, a beruházók elvárásainak is meg kell felelnünk, ezen kívül az unió foglalkoztatási és növekedési stratégiáját is követnünk kell. Ezen kívül az érintett tagállamok elvárásait is teljesítenünk kell. Nagyon sok két oldalon megállapodásról van szó, 59 és ma között több mint 3000-et írtunk alá, ez a beruházásoknak a jogi védelmét is tartalmazza, kormányok ellenében is. és a nemzetközi jog keretében érvényesek ezek a szerződések, ez egyfajta jogbiztonságot biztosít számukra a vitás kérdések esetében. Az Európai Uniónak be kell ismernie, hogy a nemzetközi beruházási egyezmények kérdésében kudarcot vallottunk bizonyos tagállamok esetében, és újra kell tárgyalnunk a portfólió beruházásokat és a vállalati beruházásokat. Most visszapont kivetően, követően a kereskedelmi politika részét képezi az FDI. Tehát valahogy a bizottság és a tagállami kezdeményezéseket össze kell fognunk. Nagyon fontos, hogy az úgynevezett beruházás előtti biztonságot megteremtsük és védelmet nyújtsunk. És természetesen most már ezt egy olyan világban kell tennünk, amelyet már nem lehet felosztani fejlődés fejlett országokra. Már nincs egy ilyen megol, megosztottság. Az Európai Unió nem szabad, hogy protekcionista legyen, és kizárjon bármilyen beruházást. Egyszerűen a fenntartható beruházásokat kell támogatnunk. Az OECD direktívának megfelelően, ami a vitás kérdések rendezését illeti, Alapvető fontosságú az, hogy az EU csatlakozzon a beruházási vitás kérdések rendezéséről szóló nemzetközi egyezményhez csatlakozzon. Ezen kívül a felelősséget illetően is ö, szabályokra van szükségünk. Köszönöm a közös vállalkozások esetében. Ramon? Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, Kassa úrnak szeretnék válaszolni, és az árnyék előadóknak is. A Lisszaboni szerződés óta a 206-os cikket követően, amely a ez FDI-ről szól. Ez az Európai Unió kompetenciája, és a nemzetközi normákat be kell tartanunk. Nagyobb a kihatásunk ezen a téren. Egyetértek a raportőr javaslataival, de lenne még néhány a részemről. Az első bekezdésben a szerződés előreláthatóságát illetően szeretném hangsúlyozni, hogy nincs annak definíció, hogy mi a közvetlen külföldi beruházás. Ezen kívül a védelmet azt fokoznunk kell, hogy a bíróságokon a vitás kérdések átláthatóbbak legyenek. Ezen kívül a következő bekezdés a két oldalú beruházási szerződésekről. Új EU-bitek kétoldalú szerződések keletkeztek, és ezeknek ugyanazokat a normákat kell figyelme venniük, ez egy új lépés. Végül a kis és középvállalkozásokat illetően új pontot fűznék ide be. Egyre előre láthatóbbnak kell lennünk, és biztosítanunk kell, hogy a KKV-k hangjukat hallathassák. Ezért az a módosító indítványokat adok be. Nagyon köszönöm a figyelmüket, kollégák. Elnök. Más árnyék jelentéstévő? Pascal. Oui, merci. <clears throat> Je voulais juste... Köszönöm szépen. Három pontra szeretnék röviden kitérni csak a magam részéről. A jelentés keretén belül számunkra az a legfontosabb, hogy a kölcsönösségről folyó európai vita elvét kövesse ez a jelentés is, hiszen meglehetős politikai hang, visszhangot kapott ez az elv. Tehát a bizottságot ez irányban kell kormányoznunk, irányoznunk. És az Európai Unió egészére ki kell terjedni ezen megalapodásra, nem csak a kereskedelem politikára, hanem a környezetpolitika, emberjogi kérdések, szociálpolitika is ennek vetületébe tartoznak. És a viták rendezésre vonatkozó szabályozás is ide tartozik. Tehát egy sor szakpolitikát le kell fedjem e szerződések köre. Ezek azok a pontok, amelyekre a vonatkozó módosítókat fogunk majd benyújtani. Elnök asszony, köszönöm. Káza úr, szeretné visszakérni a szót, reflektálva a felvetésekre? Igen, igen, röviden csak. Elnök asszony, egyetértek a felszólalásokkal. Tény, hogy ez egy saját kezdeményezésű jelentés, úgyhogy csak 1500 szóra szorítkozhatunk. Úgyhogy a, az eddig mondottak gondolatokkal egyetértek, igyekszem bele tenni a szövegbe. És a liberális frakcióban dolgozó kollégám, aki a, azt mondta, hogy nincs meg a pontos definíciója, nincs meg benne a szövegben a külföldi beruházásoknak, nos hát ezért nincs de a definíciót szeretnénk megadni, és az is fontos jövőre vonatkozóan pontosítsuk ezt és a bizottság javaslatunk egészét. Az emberi jogok közvetvédelmi szakpolitikák tekintetében egyetértek a felvetéssel, ám ez esetben konkrétan a korlátozott a témakörünk, a kül külföldi beruházások és a kereskedelmi politika tekintetében korlátozott csak. Benben. Elnök, a módosító benyújtásának határideje január 17-e, február 7-én lesz vita, február 28-án lesz a szakbizottsági szavazás, az konban, januárban az illetékes szakbizottság szavaz, márciusban pedig a plenáris elé kerül. Jelenleg, is, jelenleg így néz ki a menetrend. A David utalt rá, van egy vélemény párja, úgyhogy most a második vélemény, az ötös napérendi pont, a két adalom megállapodások tagállamok és harmadik országok között beruházások tárgyában erre vonatkozó átmeneti rendelkezések a cím. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretnék túl sok időt felvenni. Azt elmondhatjuk, hogy a Lisszaboni szerződés eredményeképpen most már az FID, az az Európai Unió exkluzív hatáskörébe tartozik, ez a közös kereskedelem politika része. És ezért üdvözlöm is a bizottságnak az a javaslatát, amely az átmeneti helyzetet kívánja egy picit szabályozni, tehát ugye áttérünk most már arra, hogy nem az egyes tagállamok kötnek megállapodásokat harmadik országokkal, hanem az EU egésze. És most egy picit egy kis vegyes átmeneti időszak következik. A véleménytervezet tisztázni kívánja a beruházásokra való hivatkozást azáltal, hogy konkrét meghatározást ad, tehát a külföldi működő befektetésre konkrét meghatározást ad. 2010. július 7-én született anyagban már ez benne volt. Mindenki ismeri az FDI rövidítést, tehát ugye a működőtőke befektetés. Szeretnénk a szükségtelen bürokra, bürokráciát csökkenteni, lerövidíteni a várakozási időket, mert ezeket egyelőre túlzónak tartjuk a jelenlegi helyzetben. Emellett fő célkitűzésünk az, hogy olyan helyzetet teremtsünk, ahol a befektetők a lehető legnagyobb bizonyosságot, biztonságot élvezik, és szerintem ezért nagyon jó, de hát meg kellene változtatni azokat a részeket, amelyek nem eléggé világosak, tehát a véleménytervezetből ezeket ki fogjuk hagyni. Továbbá a véleménytervezetben tisztázni kell azokat a helyzeteket is, amikor az Európai Bizottság visszavonhatja egy tagállamtól a felhatalmazást arra, hogy ilyen BIT megállapodást kössön, tehát ilyen kétoldalú beruházási megállapodást kössön. Aztán önkéntesen lehet használni ezeknek a viteknek a tárgyalása során egy segédletet, a legjobb gyakorlatokat, hogyha beazonosítjuk, akkor ezeket fel lehet használni. Na most a tárgyalások, az ilyen tárgyalások nagyon összetettek és időigényesek. A tagállamok számára ezért nagyon nehéz a meglévő BIT-ket megszüntetni, felmondani, azért, hogy helyettük Európai Uniós szintű bitek lépjenek életbe. Ezt azért mondom, mert ugye megfelelő idő kellene arra, hogy a kitűzött célt elérjük, és a legjobb körülményeket teremtsük meg a befektetők és a tagállamok számára is. Én nagy örömmel várom az árnyék előadókkal végzett munkát, annak érdekében, hogy a lehető legjobb anyagot állítsuk elő. Ez fontos eszköz mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezt nevezik épp jó időben való érkezésnek. Kérdezem, hogy vannak-e árnyék előadók a teremben, akik hozzá kívánnak szólni a témához. Remo, nagyszerű. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két-három ötletem is lenne, hogy elindítsuk a vitát. Ez a jelentés a két oldalú beruházási egyezményekről szól, ezen a területen még nincs közös külföldi eh, beruházási politika. Új egyezményeket, új tárgyalásokat lehet kezdeményezni, hogyha az Európai Unió erre felhatalmazást ad. Ennek az a célja, hogy ne ö, eh, essenek ezek a szerződések ö, eh, és az Európai Unió joganyaga ellentétbe. Kaza úr az utolsó feltételnek a kitörlését javasolja, és én nem egészen értem, hogy miért. Ugyanakkor ezek átmeneti intézkedések mennyi ideig fognak érvényben maradni? Öt évet javasol a bizottság, és az bizottság közötti javaslatok határideje négy év. Én úgy gondolom, hogy még a négy is sok. De a raportőr ezt illetően nem adott be semmilyen megszövegezést, tehát szeretnék egy pontos időkeretet kapni. Természetesen Káza úrral és az árnyék jelentéstével közhívesen együttműködök, hogy előmozdítsuk ezt az új helyzetet. Köszönöm, Pascal, és aztán Udo. Uh, Pascal is uh, not. Hát, Pascal nem akar hozzászólni, úgyhogy Udo. Köszönöm szépen, Sharon. Az árnyék előadó a frakcióm részéről Thijs Berman sajnos ma nem tud itt lenni hogy gratuláljon az, árny- az előadónak és megjegyzéseket fűzöm a munkájához. Az ő véleményét tolmácsolom, üdvözli Káza úr munkásságát, de ő azt szeretné, hogyha új kompetenciák alakulnak ki az Európai Unióban, akkor új meghatározást is vezessünk be együttesen hogy pontosan mit értünk a közvetlen külföld beruházás alatt ehhez szeretne hozzájárulni, és ez az egyik javaslata. A második javaslata az, hogy hagyományosan, amikor a biteket módosítjuk, akkor az alapelveket figyelembe vesszük, mint a környezetvédelem, társadalmi normák, és így tovább. Ez néhány pont, amit a mi árnyékelőadónk előadónk javasolnak. Köszönöm. Thank you. Anybody else? Köszönöm, bárki más? Senki. David, szeretné visszatérni ezekre a kérdésekre? Köszönöm szépen. Nem akarok hosszan beszélni E kérdésekről a szocialista frakciót, a képviselőtársamnak már válaszoltam. Egyetértek egyébként a, a, mód, a javaslataival, meg a liberális kollégáival is a 20 számú módosítóval kapcsolatban. Ahol is azt javasoltam, hogy ezt töröljük. A helyzet úgy áll, hogy ez túl homályosan fogalmaz ez a, ez a bekezdés. Egy picit több bizonyosságot, jogbiztonságot szeretnék a beruházóknak adni ezen javaslat révén, és bízást ígérhetem, hogy szerintem meg tudunk egyezni e bekezdése kapcsolatban világosávé téve álláspontjainkat. Úgyhogy nem venném ki a javaslatból ezt a pontot. Köszönöm a hozzászólásokat, elnök asszony, köszönöm, és azt hiszem, hogy jövőben a e két módosítót két éves alatt úgy tudjuk módosítani, hogy ez előre vigye a beruházások ügyét Európában. Uh, köszönöm szépen, a módosítók a határideje megint csak január 17-e. Február 7-én tárgyaljuk, 28-án lesz az Ekonban a vita, az illetékes bizottságban márciusban, a plenáris időszakában, kerül pedig, és a márciusban kerül a plenáris elé is, akár csak az előző jelentés. Hatos pont, a pénzügyi intézmények vállalítás irányítása. Ashley Fox jelentés tervezetéről van szó. Ashley, köszönöm elnök a szönyletből rövidebbre fogom. Lesz is köszönöm a többi árnyék előadó ö, hozzárulását a jelentéshez. Nem tudtunk betenni minden javaslatot, mert hogy korlátos a jelentés tervezete. Különösen köszönöm Paszesz Pascu asszony hivat irodájának segítségét, kár, hogy ma nincs itt a asszony, köszönöm a kifejtett munkáját. Nagyon sokat találkoztam a pénzügyi intézményeknek dolgozó kollégáknál, a bizottságnál, a felügyeleti szerveknél dolgozó szakemberekkel, és ezek alapján arra jutottam, hogy az átfogó módszertan, amelyet alkalmazhatunk, elvi kell legyen. Egyetettek de Hadri úrral, hogy arányos megközelítésre módszertanra kell venni. A megfelel vagy magyaráz elv szerintem ezt követi. Az Egyesült Államok gyakorlata alapján látható, hogy az ő előíró jellegű szabályozásuk nem hozott több védelmet a válság során, mint a ennél lazább módszertanok, és ö, szerintem csak ártana a pénzügyi intézményeknek, hogyha most lemásolnánk az amerikai módszertant. Nagyban hiszek abban, hogy a kockázat szükséges eleme a pénzügyi intézmények működésének. A gond akkor áll elő, hogyha az intézmények a kockázatokat nem mérlegelik, azokra vakon intézkednek, és nincs rendszerük a kockázatok mérésére, monitoringjára. Ebben áll a baj, nem a kockázatban önmagában. Ezért szerettem volna a problémát így módon orvosolni, hogy a, a tanácsok megfelelő kockázatértékelés stratégiát alkalmazzanak, és ennek fényében döntsék el, hogy milyen kockázatra van éjség, úgymond, és mire nincs a vállalati döntéseik során. A vállalati irányítás csak akkor lehet hatékony, hogyha az egyének végre is hajtják azokat a vállalaton belül. Ezért minden pénzügyi intézmény csúcs döntéshozói kell, hogy megfelelő tapasztalattal bírjanak, megfelelő kaliberű emberek legyenek, megfelelő szakismeretekkel bírjanak. Sokféle tapasztalat és szakértelem és jelleg, karakterre lehet szükség. Ha ezek jelen vannak a vezetőségben, akkor a pénzügyi intézmények felkészültnek, ítélhetőek a következő válságra, amennyiben az jön. A díjazás tekintetében a CRD 3-as keretében kell szabályozták ezt, az ott végzett munkát szerint nem kell megismételnünk, csak utalunk arra a megfelelő helyen ebben a jelentésben. Ami a könyvvizsgálók, auditorok munkát illeti, az első kötelezettségük az, hogy a pénzügyi nyilatkozatok pontosságát értékeljék. Nem szabad alásnunk az ő szerepkörüket azzal, hogy egyéb terheket, feladatokat rovunk a könyvvizsgálókra, amely nem tartozik a klasszikus hatáskörükbe egyetetek a bizottság alapban, hogy a, hogy a párbeszédet erősíteni kell, azonban három oldalú kell legyen. A felügyeleti szervek, az auditorok és a pénzügyi intézmények között. A részvényesek, különösen az intézményes részvényesek is több szerepet kell magukra vállaljanak, abban, hogy elszámoltatják az igazgató tanácsokat, azok stratégiának megvalósulását, ugyanakkor a nem szabad megterhelnünk illetékekkel a részvényeseket. Ez amúgy nem is nagyon működne a gyakorlatban. Elnök asszony, ennyire szorítkoznék most, várom, hogy kollégámmal együtt olyan közös módusokat tudunk kidolgozni, amelyek az esetleges hiányait ennek a jelentésnek orvosolják. Elnök asszony, Kardui úr.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 Köszönöm, Jean-Paul. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt elnézést kérek Bazescu asszony nevében, aki elakadt a reptéli forgalomban, ezért nem tudott eljönni. Helyette mondom el, hogy nagyra értékeljük Fox úr együttműködését és a kemény munkát. Bazacku asszony a következő napokban fogja írásban beterjeszteni módosítóit. Néhány szóban pedig most magam kommentálnám az anyagot. Jó lenne, hogyha a parlament javaslatai kicsit erősödnének a jelenlegi tervezethez képest. Tehát egyes tagállamokban már érvényesülnek ezek a szabályok, például a hazámban is. Tehát ezekben az államokban nincs szükség például az igazgatónácsok hatáskörének erősítésére. Ez csak egy példa. Utalnék viszont az Európai Felügyeleti Hatóság intézményére. Tudom, hogy a nemzeti hatóságok is részt vesznek a szabályok végrehajtásában, végrehajtatásában, ám hangsúlyozunk kellene, talán erőteljesebben, a, az európai hatóság, felügyeleti hatóság hatáskörét, felelősségét, az ESMA hatáskörét, és az általa végrehajtott ellenőrzések fontosságát. Ugye szép gondolata az önszabályozás, ám nem teljesen értek egyet Pascal Kanfánnal ezzel kapcsolatban. De az alap, alapgondolat feltétlenül helyén való. Köszönöm. Én vagyok az Alde Én vagyok az Alter részéről az jelentéstévő, úgyhogy most én is bekapcsolódok. Elnézést, hogy ö, kicsit a problémáim miatt későn jöttem. Minden esetre köszönjük a keretet, Nyilván ezt még tovább kiegészíthetjük részletekkel, és sok kolléga is említett, hogy erre szükség lesz. Egyetértek az arányosság elvének alkalmazásával. Én azt gondolom, hogy amikor az intézményeket megvizsgáljuk, vannak olyan területek, ahol kicsit erőteljesebben kell fellépnünk. Nem elég csak betartatni, vagy megmagyarázni, nem elég ez az elv. Nem akarok belemenni a Sarbanes-Oxley törvénybe, mert tényleg, hogyha az ember túlságosan előíró, akkor arra jutunk, hogy mindenki kipipálja a dolgokat, és nem veszik figyelembe a teljesebb képet így aztán óvatosnak kell lennünk, nehogy ebbe a csapdába essünk, inkább az összefüggéseket kell figyelembe vennünk. És uh, itt lépnünk kell. Természetesen az, hogy az igazgató tanácsban különböző figurák szerepeljenek, itt nem politikai nézetekről van szó, hanem a tapasztalatokról. Talán egy olyan területen, ahol kiegészítik egymást ezek, és egy teljesebb képet teremtenek. Ami az igazgatókat illeti, a az intrúzív ellenőrzések alka, alatt alkalmazott nyelvezetet talán lehetne itt alkalmazni, és az eljárásukat is. Nagyon érdekes volt, hogy amikor a zöld könyvet olvastuk, felvetődik az a kérdés, hogy az igazgató tanácsoknak legyen több nagyobb felelőssége. Hát az én válaszom erre az, hogy legalább feleljenek már meg annak, amit fölvállaltak. Úgyhogy ami a tarts be vagy magyaráz meg elvet illeti, azt hiszem, hogy vannak olyan igazgató tanácsok, akik már éltek ezzel. Most, hogy ezt hogyan tudjuk betartatni rugalmas módon, ezt kell megtalálnunk. Ami azokat az intézményeket illeti, amelyek igen nagyok, itt nagyon elfoglaltak az igazgatók. Fölmerül a kérdés, hogy hány igazgatott tanács lehet egy-egy ilyen intézményben. Azt mondják, maximum három. Én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha három nagy igazgató tanács van egy ilyen intézménynek, néha felvetődik a kérdés bennem, hogy hogyan tudják ellátni a munkát de minden esetre nem akarjuk azt, hogy ugyanazok mindig ugyan abban a körben mozogjanak. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy felbérlik ezek az intézmények, ezeket az igazgatókat. Ha az egyik tanácsban valaki elnököl, akkor ennek a szerepét különösen meg kell vizsgálnunk. A könyvvizsgálókat illetően Természetesen nem szabad a bizalmi viszonyt megszegniük, de vannak olyan modellek, amiket igenis le kellett cserélnünk a múltban. Például a könyvvizsgálóknak nem kellene észrevenni, hogy bizonyos beruházási bankoknak hatalmas számláik vannak? Nem kellett volna figyelmeztetniük az ellenőrző testületeket? Nyilván ez felmerül, és nyilván itt fel kell kutatni a kapcsolatokat. Ezen kívül a szavazási eljárásoknak a nyilvános etétele a beruházók számára. Úgyhogy nekem is van egy kívánságlistám erre. Végül. Már a felügyeleti rendszerben, az SH-ban is a felügyeleti tevékenységek bekezdésben kötelezővé tettük, hogy a funkcionális függetlenséget garantálniuk kell. Nagyon fontos lenne, hogy ezt átvegyük ebbe a jelentésbe. Ez ugyanis egy jó gyakorlat, legjobb gyakorlat, amit a vállalatirányítás területén találunk, és elvárjuk azt, hogy a felügyelet úgy épüljön fel nemzeti és európai szinten is, hogy ezt szemmel tartsa. Úgyhogy nagyon hasznos lenne kiegészíteni az eszák javasolt dolgokat. De hát lesz meg egy ülésünk a héten, úgyhogy majd még tudok erről beszélni. Valaki még szeretne? Nem? Akkor Ashley két a szó. Thank you, Madam Chairman, and thank you all. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a többi képviselőtárs hozzászólását is. Nagyra értékelem azt is, hogy igyekszünk időt rá takarékoskodni, úgyhogy úgyis lesz majd további vitánk ebben a témában és ha bejöttek a módosítók, akkor majd lesz elég idő ezeket megtárgyalnunk. Elnök, köszönöm. Tényleg rövid volt, úgyhogy így visszarázódtunk a megfelelő menetrendbe. Annyit meg bejelentek, hogy a módosítók benyújtásának határideje január 17-e, a vita február 7-én lesz, 10, március 16-án lesz szavazás a szakbizottságban, és az áprilisi első plenárison kerül a plenáris elé. Most meg meghallgatást jelentek be a kilépő elnökség, ugye a már kilépett elnökség képviselőivel, Reinders úrral folytatunk eszmecserét, mindenki maradjon kérem a helyén, neki adom meg a szót. Okay, update on... Nos, gyorsan az időbeosztással kapcsolatban néhány szó. 10 perc szünet következik, mert eh, miniszter úr ennyi időn belül tud eh, majd ide érkezni a belga politikai körökből. Right, well, uh... Nos, köszönöm, hogy türelemmel voltak. Elnézést, hogy megvárattuk Önöket, de mint politikusok jó tudjuk, jól értjük, milyen nehéz olykor költségvetési ügyekben bendülőre jutni. De végre örömmel üdvözölhetem újra miniszterelnök urat, illetve pénzügyminiszter urat, Didier Manders urat, aki nem ismeretlen számunkra, szinte már túl gyakran találkozunk, de mindenképpen nagyon sikeres találkozók vannak mögöttünk, és ez szokásszerűen az ECOFIN üléséről a kimenő elnökség szokott számot adni az eredményekről, meg a, a még nyitváló kihívásokról. Nagyon sikeres volt ez a fél év, és örömmel szá mondhatom azt, hogy, hogy örülünk, hogy eljött, és beszámolhat a belga elnökség eredményeiről, meg az előttünk álló kihívásokról. Úgyhogy önél szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves Sharon, a meghívást a ma esti ülésre. Öröm volt hogy sokszor eljönni a parlamentbe és találkozni önökkel. Nem annyira feladat volt, inkább, mint örömteli lehetőség. És sikerekről is beszámolhatok. És persze boldog új évet kívánok. Még az év során két elnökség következik, Magyarország és Lengyelország ebben az évben, és szeretném üdvözölni elsőbben az Ekonszak bizottság tagjait. Nem akarom az összes belga elnökségi eredményről nem akarok számot adni, hiszen együttöntési eljárás alapján a parlamenttel úgyis mindig kapcsolatban voltunk a legtöbb kérdésben, de azért néhány szóban beszám, beszámolnék az eredményekről. Július, 2010. július elejétől világos volt, hogy új módon kell megszerveznünk a parlamenttel való kapcsolatainkat. A Lisszaboni szerződés együttdöntési eljárása alapján el kellett kezdenünk a tárgyalásokat. Egyrészt a tanácssal, másrészt a parlamenttel, ugyanakkor önben a pillanatban ugye nem lehetett megvárni a tanácsbeli döntéseket, és aztán az a e- parlamenti első olvasatot, meg visszafelé se lehetett egymástán csinálni a dolgokat, mert ha így szerveztük volna a munkát, akkor több hónap, vagy több év kellett volna a tárgyalásokra. Úgyhogy ezért kezdtük el, talán emlékeznek rá, július 1-én már a tanács, a bizottság és a tanács között a felügyelet új architektúrájának megtárgyalását. Fontos volt, hogy július 1-ben elkezdjük ezt. Ez nem csak az elnökség célja volt, hanem köszönet illeti a parlamentet is, önt, Saront és jelentéstevőket, az Ekon bizottság tagjait, mert nagyon fontos volt, hogy megállapodjunk a parlament oldalán abban, hogy bizonyos szavazásokat elhalasztanak. Nem akarok visszatérni ezekre a megbeszéléseket, de fontos volt, hogy ebben a szellemben tudtunk tárgyalni, és dűlődöttünk már szeptemberben. Úgy szerveztük meg a folyamatot, az IMF irányelv kapcsán is, és így aztán az új szabályozás, a rating agency új szabályozás tekintetében is sikerült ezt elérnünk. A pénzügyi ágazat tekintetében egy fő célunk volt. A felügyeleti új szerkezet felállítása. Örülök annak, hogy a tanácsban egyhangú támogatást érzett, a parlamentben pedig nagyon nagy többséget, ugyanez érvényes az IMF irányelvre, meg a rating agency szabályozására. Szeret, szerettünk volna tovább haladni a többi irányelv tekintetében is így módon, és vannak is a következő elnökség égisze alá eső olyan irányelvek, amelyek várhatóak, és 2011 elejéig a végrehajtást is, az első csomag végrehajtását is figyelemmel kell kísérjük. Fontos volt tudni, hogy a lehető leghamarabb beinduljon az új felelős személyekkel a három új hatóság, a biztosítók, a bankok és a piac felügyelet tekintetében. Michel barnier ba sikerült egy, az elnökök részében egy shortlistet létrehozni és elindítani. Az egyes tagállamokban a felügyeletek vezetőinek kiválasztása folyamatát, és önök fogják megszervezni a parlamentben azt a meghallgatást, mely alapján jelölik majd, és kinevezik az új elnököt. A rendszer jellegű kockázatok bordjára egy másik eljárás vonatkozik, itt az LKB elnöke kell, hogy elnöki tisztet betöltsön az új bizottságban, új testületben. Tehát az elnökség folyamatának első részében a pénzügyi ágazatra vonatkozóan lezártuk több fejezetet, és persze a pénzügyi válság első tanulságait is le kellett vonniuk. Ezt meg is tettük. Egyes új szabályozási típusokkal, új hatóságok váltásával, és reményem szerint, és gondolom, hogy osztják a többségben ezt a nézetet, és az ekonban is osztják azt a nézetet, azt a reményt, hogy évről évre, hónapról hónapra látjuk, hogy egyre európaibb jövőkép alakul ki a pénzügyi ágazatok működésére vonatkozóan. Reméljük, hogy sikerre jutunk, és egyre több hatáskört kap a három új hatóság. Először az ESMA, mert hogy nagyon nagy vita övezte az ESMA a rating agency kapcsolatos hatáskörnek kialakítása folyamatát. Azt is azt szeretném mondani, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezen az idősz- ebben az időszakban az irányítás témájában is. Több lépést is megtett a belga elnökség. Herman van Rompuy, ugye a tanács állandó elnöke vezetésével dolgozott egy task force, amely az új intézkedéseket dolgozta ki, és ezzel párhuzamosan szeptemberben az Európai Bizottság is megtette a javaslatait, és az elnökség alatt Megpróbáltunk előre haladni ezekkel kapcsolatban. Vitát is folytattunk az Európai Parlamenttel a felvetett témákban, és a legutóbbi az Ekon szakbizottsággal folytatott megbeszélések alapján azt mondhatom, hogy ugye megállapodtunk, hogy az előadók elkezdik a munkát, és 2011 első felében aztán az első szakasz után következhet a részletes vita a parlament elé. Remélem, hogy ez lehetséges lesz, és remélem, hogy ugyanolyan feltételek mellett tudjuk ezt lefolytatni, mint a felügyeleti csomagot megvitattuk. A bizottság és a Task Force is elvégezte a munkáját már, tehát szerintem következhet ennek a végrehajtása. A belga elnökség előrehaladást tudott elérni az európai szemeszter témájában is, ez világosan látható, de persze maradt még munka, és nyilván a parlamentet be kell vonni a vitába, és itt köszöntöm az előadókat, akik majd nagy szerepet vállalnak ebben a munkában. A tanács már megvitatta, hogy legyenek-e szankciók vagy sem, hogyan alkalmazzuk ezeket a szankciókat olyan tagállamok esetében, amelyek nem tartják be a stabilitási szabályok betűjét, szabályát, tehát a stabilitási paktum szabályait nem bocsátkozom most a részletekben. Részletekben csak annyit mondok, hogy a belga elnökség a megfelelő anyagokat letette az asztalra, és a parlament is elvégzi a maga munkáját. Ami az adózást illeti, itt is sikerült előrehaladást elérni az elnökségünk alatt. Megint nem kívánok technikai részletekbe bocsátkozni az áfa-val kapcsolatos, illetve más ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről, amelyek a tagállamokra vonatkoznak, de azt elmondom, hogy a csalás témájában sikerült az administratív együttműködéssel javítani a küzdelmet. Van egy fontos dolog a pénzügyi piacok számára. Nagyon fontos volt az, hogy egyhangú döntést hozzunk. Az új rendelet a kockázati alapokra vonatkozó rendelet esetében. Tehát nem lehet egyhangú döntés nélkül előrelépni. És az adózási kérdésekre is ugyanez vonatkozik. Azért van ez így, hogy a kormányok könnyebben tudják felvenni az adócsalással a harcot, könnyebben tudják beszedni az esetékes, esedékes adókat. Az csere kereteit tehát megteremtettük. Konkrétan az adózásról még azt szeretném elmondani, hogy a bankadó témájában, az itt kivetett illetékek témájában folytatjuk a munkát. Ugye ez a vita is többször előkerült a múlt év vége felé de emellett a tanács szintjén, az IMF-ben, a G20-akban is felvetődött ez a kérdés, a pénzügyi tranzakciós adó kérdése. Tudjuk, hogy ez egy bonyolult vita, összetett kérdés, mégis felvetettük ezt minden lehetséges fórumon. Egy munkacsoportot is létrehoztunk, amely a gyakorlati részleteket próbálja kidolgozni, tehát milyen fajta adókulcsokat lehetne alkalmazni, és így tovább, tehát a gyakorlati részletekről van egy szó. Nyilván a technikai és a politikai vitát is le kell folytatni, utóbbiból derül ki, hogy a tagállamok mennyire ö, hajlandóak, mennyire lennének hajlandóak bevezetni egy ilyen fajta adót. Szerettünk volna ö, nagy előrelépést elérni az ügyben. Persze nem kell önöknek elmondanom azt, amit már úgy is tudnak, tehát hogy a tanácsot bizonyos kérdésekben hogyan szavazott, a lényeg az az, hogy a belga elnökség a közfinanszírozás minőségét is javítani kívánta. Nem szeretnénk azt a gyakorlatot folytatni, hogy csak azt kérjük a tagállamoktól, hogy a szerződések, illetve a stabilitási paktum szabályait tartsák be, tehát a GDP 3%-os plafonját ne lépjék át, illetve hogy a 60%-os plafont hanem azt szeretnénk látni, hogy olyan költségvetése legyen ezeknek a tagállamoknak, amely megfelel a kritériumoknak és a társadalmi elvárásoknak is. Gondolunk itt az oktatásra például, hiszen tudásalapú gazdaság másképp nem lehetünk, az öregedő társadalmat finanszírozni kell, az egészségügy problémáit meg kell oldani, és az éghajlatváltozást sem szabad figyelemen kívül hagyni, ez mind-mind erőforrásokat igényel és itt még csak Európára gondoltunk, de azon ország, azokat az országokat is segíteni kell, amelyek önmagukban nem képesek ezekkel a kihívásokkal szembenézni. A tanácsnak majd benyújtunk egy jelentést a nyugdíjpolitikák, az egészségpolitikák és az oktatáspolitikák hatékonyságáról, illetve az itt felhasznált költségvetés hatékonyságáról. Nagyon fontos ezekről a területekről is tudni. Persze a jelentés készítése nagy munkát igényel, statisztikákat használunk fel, még nem áll rendelkezésünkre valamennyi tagállamból a megfelelő adathalmaz, és ez szükséges, mert egyébként nem tudjuk a közfinanszírozásról folytatott vitát tovább vinni, tehát az egészségügyi, nyugdíjbiztosítási, oktatási kiadásokat pontosan látni kell minden tagállamban. Végül pedig a költségvetések általános elemzésén túl még arra is gondolni kell, hogy az Európai Unió és a tagállamok nemzeti fórumokon hogyan képviseltetik magukat. Itt például az IMF-re gondolok. A belga elnökség megpróbálta partnereivel tovább vinni a vitát annak érdekében, hogy esetleg megváltoztassuk az IMF szerkezetét, tehát hogy feltörekvő országokat is jobban figyelembe vegyék, nagyobb súlyjal, a G20-ak összetételét is megpróbáltuk egy kicsit alakítani, követni fogjuk a változásokat. Talán a francia elnökséget ki kellene használnunk, a G20-ak francia elnökségét. A lényeg az az, hogy konvergenciát próbálunk elérni, hiszen egy nap el kell érjük azt, hogy a G20-ak között, illetve az IMF-ben is az EU-nak ugyanolyan súlyú képviselete legyen. Tehát itt legalább hasonlóságnak kell lenni. Ezek voltak tehát a lényegi pontok, lényegi témák ahol a belga elnökség előrehaladást tudott elérni, de te persze nem fejezhetem be anélkül, hogy az önök, az előadók, az árnyékelőadók, a koordinátorok munkáját megköszönjem, és köszönöm a sok találkozót az elmúlt hat hónapos időszakban. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy örömmel dolgoztunk együtt önökkel, és nagyon örülök annak is, hogy rengeteg anyag esetében sikerült lezárnunk az ügyet, eljutni a végső szövegezéshez. Azt hiszem, sok múlik azon is, hogy pozitívan vagy negatívan közelítjük meg a, egy, az adott kérdést. Ugye egy pohár félig tele van, vagy félig üres. Hát a magyar elnökség most megtöltheti egészen színültig ezt a poharat, és remélem, hogy jó eredményeket érnek majd el mindannyiunk számára. Köszönöm tehát az együttműködést mindenkinek, és remélem, hogy a trió elnökségek együttműködnek majd, illetve hogy önökkel is nagyon jól működünk együtt. A spanyoloktól vettük át a munkát, de a magyarokkal fogunk továbbiakban dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jean-Paul. Philip Lamberts and Wolf Klintz, um, who want... Akik hozzá szeretnének szólni. Jean-Paul, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. miniszter úr, a tanácselnöke legalábbis tiszteletbeli szerepében először is, hogy rövidre fogjam. A néppárt részéről minden jót kívánunk önnek 2011-re. Ön nagyon sikeres, dinamikus munkát végzett, és Szeretnénk köszönetet mondani az aktív szerepvállalásáért, amely nélkül a jogszabályokat nem tudtuk volna elfogadtatni. Több bókot nem fogok már mondani, csak van egy kis kérdésem. Amikor ön említette a felügyeletet, azt mondta, hogy a plenárison ez történelmi lépés volt, egy előrelépés. De mi a helyzet a három hatóság elnökeinek kiválasztásával? Tudom, hogy van erre egy eljárás. Ez azonban gondolom szimbolikus, hiszen nem lehet mondani, hogy ezek a felügyeletek igen nagy előrelépést jelentenének az EU-ban. A kockázatok ellenőrzésében, ha csak az elnököket nem ismeri el mindenki egyöntetően. Én úgy gondolom, hogy az átlagember nem követi figyelmesen ezeket a vitákat, de vannak olyan jelek, amiket figyelembe kellene vennünk az európai felügyeletnek a létrehozása történelmi tény Európában. Rakadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy jobban együttműködjünk Európában. Köszönjük szépen önöknek a munkát. Udo, miniszter úr, csak csatlakozni tudok Jean Paulhoz, minden mondatához, ami a felügyeletek elnökeire vonatkozott. Ez egy teszt mi, szocialisták és demokraták, nem mindig értettünk egyet önnel, amikor a tanács elnökeként működött. Ma sem értünk egyet, nem is kell, hogy egyet értsünk. De amit le akarnék szökezni, hogy ön nyitott szellemmel, konstruktív megközelítéssel élt, és elősegített Európa munkáját ez a kérdés, ezek a vitás kérdések, ezek rendezése, ez egy teszt, hogy Európában milyen komolyan politizálunk, és mit mondunk az állampolgároknak. Egy dolog hiányzik ebből, az európai intézményeknek okosnak kellene, kellene lenniük, hogy a politikai elvárásoknak megfeleljenek. Ez, egy, ez csak egy kis példa, nagy dolgokat várnak el tőlünk, de konstruktivitást válnak tőlünk, és önt és a munkát üdvözöljük ebben a házban. Diogo. Először is köszönöm szépen, hogy eljött, és gratulálni szeretnék a miniszter úrnak az elmúlt hat hónap eredményeiért, illetve az Európai Parlamentek kialakított és kiépített kapcsolatok mikéntjéért. Személyesen is tapasztaltam ezt, hisz egyike voltam a jelentéstevőknek a gazdasági reform témájában. Úgyhogy saját bőrömön tapasztaltam ezt a pozitív viszonyrendszert. Két kérdést tennék fel. Először is, hogy látja ön az euró jövőjét? mindannyian tudjuk a legutóbbi eseményeket, ismerjük. Ma egy nemzetközi újságban olvashattunk a Portugália nehezedő nemzetközi nyomásról, mi szerint az Európai Unió stabilizációs alapjához fog fordulni majd Portugália. Ön hogyan látja ezt, és hogyan látja az ilyenfajta nyomásgyakorlás szerepét? Másodszorban a gazdasági kormányzásról Kérdezem, mit gondol ön az Európai Bizottság vonatkozó szövegéről, miszerint évente kéne csökkenteni az adósság állományt egy huszadával. Mi a tanács álláspontja ezzel a javaslattal kapcsolatban, illetve a kivételekkel kapcsolatban, és a vonatkozó korrekciókkal, a, a növekedési és stabilitási paktum korrekciójával kapcsolatban. Elnök, szerintem növekszik a lista, úgyhogy felolvasnám, kikértek még szót. Először Filip kapja meg. Köszönöm. Elnök úr, magam is belga vagyok, és hazám sorsa is aggaszt, érdekel. Ugyanakkor igen büszke vagyok arra, ahogy Belgium elnökölt, legalábbis az ön tárcája tekintetében büszke lehetek. Az ECOFIN tanácsi szerepét nagyon komolyan és nagyon nagy energiával látta el. Van mivel összevetni, például a Spanyolország hasonló szerepével, és lehet, bizonyosan lesz Magyarországgal kapcsolatban is összevethető lesz az eredmény. Hadd szüljök először a felügyeleti hatóságokról. Részünkről is van egy jelölt, ugyanakkor a jelöltek száma és minősége némi agályokat kelthet. Erre reflektálna-e? Aztán a gazdasági kormányzással kapcsolatban a közvitában nem igen szerepelt ennek egy vetülete, nevezetesen a makrogazdasági felügyelet. Olyan indikátorok bevezetése, melyek révén világos kép volna nyerhető. A tanács és bizottság gond túl a parlament is részt kell vegyen a vonatkozó javaslatok kidolgozásában. Harmadsorban most, hogy már nem tölti be az elnöki tisztet az ECOFIN körében, talán van egy kis szabad ideje, úgyhogy a pártjában is talán terjesztheti a gondolatokat, amelyek egy kis könyvben állnak, amely gazdagodás növekedés nélkül címmel. Egy kis esti olvasmány most, hogy van egy kis szabad ideje, terjessze kérem a benne levő gondolatokat time reading. Well... Köszönöm szépen, hát akkor nagyon jó. Még esti mesejavaslat is volt. Most igen, gyakorlatilag két elnökünk is volt, volt a belga, illetve az első állandó elnök, Rampuy elnök is párhuzamosan fejtette ki munkáját sok tekintetben. Ön hogyan látja, az ön tapasztalata milyen? az együttműködésről, a soros elnökség és az állandó elnökség közötti együttműködés. De facto hogyan működött ez? Előrelépést jelente ez a kettőség, ahogy annak idején gondoltuk, vagy voltak éppen csak egy pótlólagos a, a, a, egyébként is bonyolult helyzet további bonyolítását jelenti, csak pusztán, vagy hozott-e valami előnyt ez a kettős elnöki rendszer? az ön szempontjából. Köszönöm, Ildikó, és aztán Kay az utolsó. Szépen elnök asszony, tisztelt miniszter úr, köszönjük a belga elnökségnek az aktív szerepvállalását és természetesen azt a stafétabotot is amit átadtak magyarország számára vagy éppen azt a félig megtöltött poharat hogy a feladatokat is megkapjuk hozzá. természetesen a trió alkalmas arra hogy az eh, megkezdett feladatok eh, folyamatossága biztostott legyen és eh, biztostott legyen az is hogy a megkezdett munkát folytatni tudjuk ugyanakkor mindannyian látjuk azt hogy erős hangsúlyeltolódások lesznek a two thousand and eleven es év első felében és második felében is majd a lengyel elnökség alatt a megkezdett munkához képest bár sokat beszéltünk a gazdasági fellendülésről mégis azt kell hogy mondjam hogy ez a gazdasági fellendülés az én véleményem szerint az európai unióban még nem áll szilárd lábakon. ha önök a kimenő elnökség ahogy elnök asszony mondta akkor mi a bejövő elnökség ezt a nehéz helyzetet kapjuk örökségül és ebben kell a szerepünket megtalálni és az iránytást megfelelően megtenni a tagországok jelentős államadóssággal küzdenek ez nyilvánvalóan az eurózónát veszélyezteti az eurónak a stabilitását is veszélyezteti nagyon jó a helyzete magyarországnak abból a szempontból hogy a gazdaságpolitikai iránya és az eu two thousand and twenty stratégia valamint az eu eh, meghatározott iránya a gazdasági fellendülés és a pénzügyi stabilitás megteremtése összhangban van. természetesen a módszerek tagállamonként eltérőek lehetnek de az alap amire épülni szeretnénk ez közös lehet minden feladat ami a közeljövőnek a feladata legyen az az emltett gazdasági kormányzás az európai szemeszter aminek a kipróbálása most fog megtörténni vagy a kohéziós és az agrárpolitikának a reformja vagy a költségvetés tervezési időszak az új költségvetési tervezési időszak új kihvások elé álltja országot a tagállamokat és magyarországot is amelyik az elsős első elnökségi feladatát fogja ellátni úgyhogy nagy feladat számára. mi azt gondoljuk hogy helyes megoldás hogyha ezt a feladatot vállaljuk mégpedig egy konstruktv megközeltéssel ugyanakkor konszenzusos de határozott lezárására szeretnénk törekedni a nyitott kérdéseknek vagyis az ön által átnyújtott félig megtöltött poharat szeretnénk megtölteni és a lengyel elnökség számára egy újabb poharat szeretnénk majd átnyújtani. Azt látjuk azonban, hogy a Lisszaboni szerződés utáni időszak teljesen új feladatokat adott a soros elnökök, elnök számára, és az állandó elnökséggel bizony ez a kapcsolattartás hát esetenként nehézségeket is jelentett gy hogyha búcsúzóul miniszter úr útravalót adna akkor a magyar elnökség ezt a feladatot megpróbálná még hatékonyabban még jobban betölteni. köszönöm szépen. Okay. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem szót, hogy köszönetet mondjak és gratuláljak miniszter úrnak a munkájához az elmúlt hat hónapban. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz időszakban vette át az elnöklést, és nagyon jó megoldásokat talált sok esetben olyan problémákra, amelyek nagyon nehéznek bizonyultak. Különösen szeretném neki megköszönni azt, hogy elfogadta, hogy nem kell mindig mindenkinek ugyanazon a véleményen lenni, és lehet kompromisszumot is kötni. Nagyon sokszor előfordult ez az elmúlt hónapokban, és ön mégis mindig megtalálta az utat, a megoldást. Azt hiszem, hogy ezt a megközelítést hiányolni fogjuk, és köszönöm az ECR nevében. Elnök asszony, hát akkor azt hiszem, ez egy elég hosszadalmas dicséret volt, aki is érdemelte. Mielőtt itt hagy minket, és a makroökonomiai felügyeleti problémákkal itt hagy minket. Mi meghívjuk egy fogadásra, itt vár ránk a folyosón ez a kis fogadás, tehát igen komoly problémák maradnak itt velünk, és tudom, hogy ön is ezekkel foglalkozni fog majd. Kérem, hogy a záró gondolatait mondja el. Köszönöm szépen, köszönöm a pozitív reagálásokat. Persze próbáljuk belátni, hogyha valaki nem ért egyet velünk, azzal is lehet eszmecserét folytatni és kompromisszumot kötni. Néha ez különösen nehéz Belgiumban megszervezni, de hát ennek már nagy múltja van, úgyhogy miért ne tegyük ezt Európai Unió szinten? Biztos vagyok benne, hogy Magyarország a következő hónapokban Eh, sok problémát megpróbál megoldani. Ami azt a kérdést illeti, illetve azokat a kérdéseket, amelyeket felvetettek. A különböző felügyeleti szervek elnökeit illetően. Természetesen autoritatív és autonóm személyekre van szükség, és a bizottság ilyen személyekről egy rövid listát állított össze, miután áttekintette a felügyeleti szervek munkáját. Néha kicsit engem meglepett az, hogy milyen kevés jelölt áll rendelkezésre, de néha, hogyha kitűnő minősít minősítésű embereket találunk, akkor a többiek nem is fognak jelentkezni. Úgyhogy nehéz megjósolni, hogy mi fog történni, de biztosíthatok mindenkit arról, hogy ezeket a szervezeteket, a szisztematikus kockázati eh, szervet, az Európai Központi Bankot, mindegyik szervet kitűnő személyek fognak vezetni, már folyik az eljárás, és a parlamentben is lesznek ezzel kapcsolatban meghallgatások, a megválasztott felügyelőket meg fogják hallgatni önök is, így is, úgy is, úgyhogy önök is eldönthetik, hogy milyen minősítésűek. Ami a makroökonomiai felügyeletet illeti, és az euró felügyeletét. Ezek szorosan összekapcsolódnak, és a válság alatt is kiemelkedtek ezek a kérdések. Megpróbáljuk a következő években elkerülni az euróval kapcsolatos problémákat, dolgozunk ezen, de beavatkozási mechanizmusokra van szükség, olyanokra, amelyek elég erősek. Például az új európai stabilitási mechanizmus, amely a kettő 2013-as évtől átveszi a helyét a régi mechanizmusnak, el kell érnünk azt, hogy konszolidálhassuk a helyzetet a tagállamokban. Ez azonban csak akkor lehetséges, hogyha a feltételességnek megfelelnek a tagállamok. Akik segítséget kérnek, azok középtávú terveket szőhetnek a stabilitási egyezménnyel kapcsolatban. Általában véve a tanácsban pozitívan tekintenek az adósságok csökkentésére. Olyan esetekben, ahol egy konkrét célt tűznek ki, és nem csak általános kijelentéseket tesznek ezzel kapcsolatban. A kérdés azonban az, hogy hogyan, és hogy milyen messze mutató legyen ez a csökkentés. Ez kamat nélküli letétek legyenek-e, kapcsolódjanak-e hozzá a politikai szankciók, felfüggesszék-e a szavazási jogot. Személy szerint én nem támogatom az ilyen intézkedéseket, hiszen ezzel megvonnánk a kormányoktól azt a lehetőséget, hogy a parlamenti szavazásokban dönthessenek. De a makroökonomiai felügyelet fontos. Az egészségügyel, nyugdíjjal, öregedéssel kapcsolatos jelentések mind-mind részei a makroökonomiai tervezésnek adósságot és a deficitet, illetve az inflációs trendeket is vizsgálnunk kell. A munkahelyek minőségét, a foglalkoztatást, azt a lehetőséget, hogy egy öregedő társadalomban az egészségügyet hogyan finanszírozhatnánk, miközben a környezetvédelem területén sokat teszünk a klímaváltozás elleni harcban a makroökonómiai felügyelet egyértelmű kell, hogy legyen, azért, hogy az állami költségvetésnek konkrét tételeit célozza meg. Végül remélem, hogy a magyar elnökség, amely átveszi most a munkánkat, valóban meg tudja tölteni ezt a félig tert poharat és én úgy gondolom, hogy a lengyel elnökség utána majd még más poharakat is töltögethet. A célunk mindig az, hogy teljesen tele legyenek. Ami az elnökség munkáját illeti, Európa építménye komplex, de ezt itt nem kell elmondanom, gondolom ezt ez a parlament nagyon jól tudja. A belga elnökség során a célunk az volt, hogy minden érintett hatósággal együttműködjünk, az Eurogroup elnöke mindig részt vesz az ECOFIN ülésein. A soros elnökség és az állandó elnökség és a központi bank elnöke is mindig ott vannak, hiszen ez így összehangolja a belga elnökség munkáját. Végül is azt hiszem, hogy a célunk az volt, hogy a tevékenységeinket támogassa az állandó elnökség, az állandó elnök, és úgy koordináljuk a belga hatóságok munkáját, amelyek részt vettek ebben, hogy ugyanakkor ne nyomjuk térbe ezeket. Nem, ez nem a soros elnökség feladata. Ez egy kicsit most változott az előző soros elnökségek munkájához képest. Hát ugye két miniszterelnök egy országban, ez nem a szokásos séma, de látjuk, hogy működik ez is. És a nemzeti hatóságokkal koordinálnia kell az ország vezetésének. De most figyelembe kell vennie az ECOFIN-nak az állandó szereplők véleményét. Remélem, hogy ez sikerülni fog. Én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen ország, mint Belgium megkapta azt a lehetőséget, hogy tudatosíthatta az emberekben és az intézményekben, hogy hogy működnek az európai mechanizmusok. Mi már nagyon régen része vagyunk ennek a folyamatnak, és nagyon örülök annak, hogy itt lehettem a parlamentben, és itt is részt vehettem a munkában. Belgiumon kívülről nézve nagyon nehéz követni néha azt, hogy itt mi folyik, de a rotálás pontosan azt jelzi, hogy mindenki ugyanazt az irányvonalat követi majd. Nem csak annak örülök, hogy együttműködhettem önökkel, hanem annak is, hogy én most megint tiszteletbeli elnöke vagyok az ECOFIN-nak, tehát én 2001-ben és 2010-ben hivatalosan is elnöke voltam az ECOFIN-nek, és amennyire emlékszem a dolgokra. 2001-ben például a parlamenti képviselőkkel kétszer-háromszor találkoztam. Most már nem is emlékszem, hogy 2010-ben hányszor. Úgyhogy gondolom ez egy pozitív fejlemény. Köszönöm. Well, thank you. Köszönjük szépen, mi is. Sokat beszéltünk a fél poharakról, meg egész poharakról. Azt biztosítottam arról neked, hogy a kinti poharak tele vannak, önökre várnak a fogadáson. Reméljük, hogy így tudjuk megünnepelni közösen az új év kezdetét, zárom az ülést.